Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Kedves kollégák, üdvözlöm Önöket! Szeretném megnyitni az ülésünket, főként akkor, hogyha Gáler kollégára alkalmat biztosít számomra. Grazie. Ich äh, möchte... Szeretném körünkben üdvözölni a vietnámi bizottság, emberi jogi bizottság elnökét, illetve von Wang Ei urat, akit Penelope Fokner kísérte el. Üdvözlöm őket, ugyanígy üdvözlöm az emberi jogi szövetség nevében a megjelent képviselő, akik egy jelentést adtak közre a vietnámi szabadságokról, és köszönöm szépen ezeket a nagyon érdekes jelentést, és örülök annak, hogy erről beszélhetünk. Es ist auch so, dass äh, Frau Faulkner mit ein Faulkner asszony számára majd lehetőséget kínálunk arra, hogy beszámolson erről a jelentésről. Következik a hármas napirendi pont. Azok, akik a novemberi 6-ai, 7-ei jegyzőkönyvet elolvasták, azok most lehetőséget kapnak arra, hogy kifogásolják azt. Hogyha senki nem kifogásolja ezt, akkor elfogadottnak tekintem ezeket a jegyzőkönyveket. Most pedig rátérünk az észak-koreai témánkra. Erről kellene beszélnünk, mert érdekesek a fejlemények. Fabrice Farel fog nekünk jelenteni, és Messer Royal fog beszámolni arról, hogy az EU milyen válaszlépéseket kíván adni. Észak-Korea továbbra is eh, fenyegeti a szomszédos országok biztonságát az atomtesztekkel. A múlt ö, eh, eh, kedden is hallhattunk erről. Számos aggasztott fejlemény történt, annak ellenére, hogy Kína is kritizálta Észak-Korea három héttel ezelőtti atomtesztjét, ez volt ez a legerősebb atomteszt ez idáig, és az ENSZ biztonsági tanács is elítélte ezt egyhangulag. Észak-Korea folytatja tevékenységét, és egyre inkább valószínű az, hogy sikerül egy rakétát létrehozni, mert talán teszteltek is. Észak-Korea folytatta tevékenységét az atomlétesítményénél, és valószínűleg bombát kívánnak létrehozni, és sokan gondolják, hogy csak is Kína tudja megadályozni ezt a fajta atomfegyverkezést, és jó lenne tudni ezt is, hogy Kim Jong Jon milyen lépéseket kíván tenni a fiatal vezetője Észak-Koreának, Ez Mindezet tekintetében nagyon kíváncsian várjuk a meghívott vendégek véleményét, de természetesen egy rövid vitát is szeretnénk erről tartani, és szerintem további eh, tovább ágazása is lehetnek. Tanok úr, van problémája? Nem probléma ez, inkább csak egyfajta pontot szeretnék kiemelni, Szerettem volna, hogyha kiemeli a közleményei között, hogy Ioannis Kassolidest kinevezték Ciprus új külügyminiszterének, ő, ő kollégánk, ezt mindenképpen meg kell említeni, hiszen kollégánk kinevezéséről van szó. Elnök úr, hát kérem, hagyja rá ennek a megtételét. Köszönöm szépen. De köszönöm, hogy olvas újságokat. Most pedig megkapja a szót Fabrice Um, good afternoon. Uh, thank you very much. Jó napot kívánok, köszönöm szépen elnök úr a bevezető szavakat és a lehetőséget, hogy beszámolhatok a bizottság előtt az észak-koreai fejleményekről, és arról, hogy nekünk erre hogyan érdemes esetleg reagálnunk. Észak-Koreában hullámonként jelentkezik a konfrontáció a világgal, és gyakran ez azt a formát ölti, hogy a szomszédországoknak jelent fenyegetést, amit Észak-Korea tesz vagy mond. Kína, Dél-Korea érintettek, és próbál Észak-Korea a kiskapun keresztül hátulról provokációkkal ö, számára kedvező jelölteket politikai pozíciókba juttatni ezekben az országokban is. Említette az új vezető vezér nevét, Kimir On, aki az apját követi, követte úgymond a trónon egy évvel ezelőtt. Hozzá reményeket fűztek sokan, úgy tűnik, hogy alaptalanul szó sincs most már gazdasági reformokról, és továbbra is a katonai a doktrína uralja a politikát. December 12-én egy úgynevezett Szukon műholdat tesztelt Észak-Korea, és a balisztikus rakéták működését. Két héttel ezelőtt ismét atomtesztet hajtott végre az ország a nemzetközi közösség nyomása ellenére, hogy ne tegye ezt az ország. És <clears throat> ahogy ön is elmondta, a robbanás magnitúdója arra utal, hogy jóval nagyobb volt, mint a 2006 as és 9-es robbanófej, földrengés méretű szezmikus hullámokat gerjesztett, plutónium alapú volt a robbanófej. 2010-ben nyilvánosságra hozta Észak-Korea, hogy urán dusítási programot folytat, és már akkor várható volt, hogy egy urán alapú bomba gyártására képesek lehetnek, most ez bebizonyosodott, hogy valóban képesek. Tehát Észak-Korea képes egy olyan kis robbanófejet építeni, amely rakétával célba juttatható, és mondjuk részleteket nem lehet tudni a dologról, de úgy tűnik, hogy ez az állítása a kormánynak igaz. A nemzetközi kötelezettség vállalásokról ugye akkor még nem is szóltunk, az ENSZ biztonsági tanácsának volt egy állásfoglalása, amely az iszakorai atomkísérleteket veszélyesnek nyilvánította az egész világ szempontjából, és még továbbra sem lehet tudni, hogy milyen mértékben, milyen technológiával képes észak esetleg ezekből fegyvereket is csinálni, de nem kizárható, hogy képes. Egy pozitívum az egész szomorú történetben az, hogy a nemzetközi közösség egységesen lépett föl, több mint 80 ország közösen adott ki nyilatkozatot, amelyben elítéli Észak-Korea kísérleteit, és ez jó, hogy a nemzetközi közösség egységesen ítéli el Észak-Korea cselekedeteit. Ilyen értelemben az EU is egyértelműen gyorsan elítélte a legutóbbi idők provokatív cselekményeit. Főképviselő asszony nyilatkozatot adott ki a műhold fellövése előtt és után is, decemberben, és az atom kísérlet után is közvetlenül. A tanács pedig nagyon keményen elítélte február 18-ai következtetéseiben Észak-Korea atom kísérleteit. Nyilván a környék országai nem kevésbé, és az USA, Japán, Dél-Korea is nyilván elsők között, ez nem meglepő, de érdekes az, hogy most Kína is, bár kétértelmű nyilatkozatban, de mégiscsak elítélően fogalmaz. Annyit leírtak a kínaiak is, hogy Észak-Korea nem tartja be nemzetközi kötelezettségvállalásait. Ez elmozdulást jelent a diplomáciában, hogyha Kína is legalábbis távolságtartó, de hogy ennek konkrét politikai, diplomáciai lépések is lesznek-e a következményei, azt nem lehet tudni. Az ENSZ biztonsági tanácsa New Yorkban üléshezett, a atomkísérlet után közvetlenül a biztonsági tanács elfogadott egy nyilatkozatot, amely azt mondja ki, hogy a biztonsági tanácsban ezzel a témával sürgősséggel foglalkoznak, és az USA és Kína megállapodásán múlik, hogy ebből mikorra lesz konkrét szöveg. De várhatóan lesz. Az EU szerepe ebben a kontextusban ugye az, hogy meg kell védenünk a nemzetközi közösség érdekeit, ki kell állnunk a nemzetközi határozatok mellett. A tanács ennek megfelelően február 18-án egy első intézkedés csomagot is elfogadott, amelyben hangsúlyozza az ENSZ biztonsági tanács határozatának fontosságát, és az EU a maga részéről is megszorító intézkedéseket fog foganatosítani, export-import pénzügyi területeken és a katonai technológia exportja területén. Az EU-nak persze olyan szerepe is van, hogy a fontos partnerekkel a térségben folyamatosan konzultáljon, itt Kínára, Oroszországra gondolunk elsősorban, akiknek még nálunk is komolyabb hatása lehet Észak-Koreára a nemzetközi válaszadáson belül. Az EU szorosan követi az észak-koreai emberi jogi helyzet alakulását. Nagyon súlyos emberi jogsértések történnek, és független megfigyelő mechanizmust állít most föl az EU, illetve ebben részt vesz, hogy az országban történő dolgokat még szorosabban követhessük. Brok. Frau Gomes. asszony. Uh, Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni a vendégnek ezt az előadást. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy figyelembe vegyük ezt a legutolsó provokációját Észak-Koreának, és ezt nem lehet egyáltalán szó nélkül hagyni. Úgy gondolom, hogy nem elegendő az, hogyha elítéljük ezt a provokációt, itt következmények vannak, eh, annak tekintetében is, hogy Észak-Korea képes lesz nukleáris támadásokra, vagy eh, ugyanígy eltehetjük az észak-koreai emberi helyzetet is, amely mindenki tudja, hogy ez teljes mértékben elborzasztó. Nagyon fontos eh, tenni valamit, valami olyat, amely megakadályozza a vezetőséget abban, hogy elszámoltatató legyen. Nem szabad, hogy ezt a fajta utat folytassák, és úgy gondolom, hogy nagyon sokan közülünk itt Európában, és talán az USA-ban is úgy gondolták, hogy Kína majd valamilyen módon képes kordában tartani Észak-Koreát, de úgy tűnik, hogy ez nem így van, mert Kína ugyan elítélte az ENSZ-ben, az ENSZ biztonsági tanácsában ezt, viszont nem tudta megakadályozni ezt, és valószínűleg a következő lépését sem tudja megakadályozni Észak-Koreának. Tehát azt kérdezem az itt megjelent szolgálat képviselőjétől, hogy hogyan értékelik Kína szerepét. Természetesen Japán, az USA és, Észak, és, és Dél-Korea reakciója bárható volt, és ezeknek nem igazán van hatása arra, hogy mi is történik Észak-Koreában. Erről Kína számít. Tehát mit mondunk a kínaiaknak, mit várunk tőlük? milyen kilátások vannak arra, hogy Kínának befolyása lehet abban, hogy egy kicsit észretérítse az észak-koreai vezetőket, és rábírja őket arra, hogy a nemzetközi jog értelmében járjanak el, és akadályozzák meg a nukleáris fegyverek terjedését. Köszönöm szépen. Uh, Kacin, Kacin. Kacin úr. It is very important that we... Köszönöm. Nagyon fontos az, hogy eszmecserét folytassunk, viszont sajnálatos módon addig, amíg ez a vita nyilvános, nem várhatjuk azt, hogy bármilyen fontos dolgot halljunk, vagy hogy megállapodhassunk bizonyos további lépésekben. Nem az a kérdés, hogy mi Kína szerepe amit tudnunk kell az az, hogy mi a célja ezeknek a nukleáris teszteknek. És erről csak akkor tárgyalhatunk, hogyha megvannak az idevágó tények. Új vezető van, spekulálhatunk, és feltehetjük a kérdést, hogy mit is tesz. Fe- fenyeget ő valakit? vagy a teljesen befolyása alá kívánja vonni a katonaságot, vagy pedig felkészíti-e az országot az annyira szükségessé vált reformok irányába, vagy kérdés az, hogy milyen fajta irányba szeretné ezeket a reformokat terelni. Ezek a lényeges kérdések, de anélkül, hogy rendelkezésünkre állna egy mélyebb elemzés, és láthatnánk a jövőbeli fejleményeket, így csak elítélhetjük a történteket, és szankciókat fogadhatunk el, amelyek vagy hatásosak lesznek, vagy nem. Ezért én több érvet és részletet szeretnék, és főként tényeket szeretnék, és kevesebb feltételes módot, összehasonlítva azzal, amit most a külügyi szolgálattal hallottunk. Hogyha ha ennyire, hogy úgy mondjam, gyenge elemzéssel rendelkezésünkre, akkor talán jó lenne, hogy bizonyos miniszterek eljönnek ide hozzánk a tagállamokból, akiknek van nagykövetségük Észak-Koreában, és ők a helyszínről jelenthetnének nekünk. Ha jól tudom, és most nem panaszkodok, csak körülírom a dolgot, amit, amit, amit hallottam, az nem elég az eszmecsere szempontjából, nem is beszélve arról, hogy bármilyen fajta következtetést vagy javaslatot fogalmazzunk meg. Kicsit önmagában való ez a vita így, és nem is méltó az EU-hoz, főleg egy ilyen provokáció tekintetében. Tenok úr, köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, Kacsin úr, én nem ö, várnék ö, az ön helyébe, vagy nem reménykednék, mert hogyha ez átkorú ülés lenne, akkor se hallottunk volna más dolgokat, mert ö, az átkorú üléseket is hallottam, még soha olyat, amit nem olvastam volna az újságokban. Észak-Korea egy brutális rezsim, és attól tartok, hogy azt kell mondjam, hogy a kimek harmadik generáció ugyanolyan, mint a nagy, nagyapjuk. Elítéltem már Észak-Koreát tíz évvel ezelőtt is, azóta semmi nem változott. A legutóbbi tesztek is provokációt jelentenek, és ami aggasztó, az az, hogy most már plut- plutoniummal fegyverék is vannak, és most már közel vannak ahhoz, hogy balisztikus vagy kontinentális rakétákat is létre tudjanak hozni. Az korai vezető meg van arról győződve, hogy neki szüksége van ilyenfajta fegyverekre, semmilyen veszélyt nem eltek rá a szankciók. Pontosan a dél-koreai új elnök betartására időzítették mindezt. Nagyon veszélyes az a fajta hozzáállás. Az igazság az az, hogy igazából a Nyugat és az Európai Unió nem, tudott, nem sokat tud tenni, csak is a kínai népköztársaságnak van erre eh, befolyása, de még náluk is korlátozottak a lehetőségek eh, annak érdekében, hogy eh, Észak-Koreát tárgyalasztal mellé ültessék. Én abban reménykedek, hogy belsőleg fog összeomlani ez az ország, mert az észak-koreaiak egyszerűen belefáradnak majd abban, ami történik. De egyébként én nem igazán látok lehetőséget arra, hogy bármilyen fajta változás lesen elérni észak-korea tekintetében. Herzlichen Dank. Köszönöm. Kacsin úrnak igaza van. A nyilvános ö, ülésen, vagy akár zárt ülésen sem tudnánk meg többet, mert egy olyan szakaszban vagyunk, ahol általános becsések vannak olyas valamiről, amit korábban Kreml asztrológ, asztrológiának hívtak, és mindenkinek volt tehát valamiféle ö, tudás ezekről a dolgokról, most is az a helyzet, ön a fontos dolgokról szót ejtett, azaz, hogy van lehetőség arra, hogy Észak-Korea esetében az új vezetés erősen lépjen fel, egy erős álláspontot alakítson ki, és hogy kompromisszumok szempontjából cselekvőképes legyen a külvilág felé, de ezzel a reményel a szívünkben az ilyenfajta rezsimekkel már gyakran rossz tapasztalatokat gyűjtöttünk. Ez, ezt is mindenféleképpen egy lehetőségként kell majd számításba vennünk, de ez csak akkor működik, hogyha az eddigi fellépésekre megfelelően ö, reagálunk. Itt valamennyi megállapodás és szabály nyilvánvaló megsértéséről van szó, amelyekből eddig kiindultunk. Ez tehát egy másik helyzetet teremt. Nem sokára olyan helyzet alakulhat ki, amikor bombák és rakéták jelennek majd meg, és nem tudom, hogy akkor hogyan tudunk majd tárgyalni, de mindenképpen ebbe az irányba haladunk, hiszen először képes egy ország bombát használni, aztán akár ezt be is vetheti, és ez drámai változást jelent, hogyha ez a trend folytatódik. Ez Kína, Japán és az ottani szigetek válságával kapcsolódhat össze, hogyha megnézzük az indonéziai Fülöp-szigeteki térséget, amely esetleg kíváncsian tekint el ezekre a fejleményekre, és a legrosszabb esetben még Iránban is atombomba lesz majd, akkor a középhatalmak a térségben különféle indító okokból, azaz, hogy nem akarnak egy másik regionális hatalom ellenőrzés alá kerülni, megpróbálnának önmaguk is atombombát kifejleszteni. Egy-két országot megneveztem, de még Szaudarábiát, Egyiptomot is ide kell számolni a közelkelet térségéből, és akkor egy globális forgatókönyv alakulhat ki, amikor is el lehet mondani, hogy az atomsorompó egyezmény megbukik. És ebből az a felemény alakulhat ki, hogy az atomfegyverek teljesen normális tulajdoneve válnak bármiféle országnak, és az Észak-Koreán túlmenően egy mindenféleképpen drámai fejleményt jelenthet, amit itt látnunk kell. A világ drámai módon megváltozik, hogyha megnézzük, hogy mi történik az ottani régiókkal. És ezt összekapcsolom még itt azzal, hogy a tengeri haditengerészet, a repülőgép anyahajók is fejlődnek például Kína részéről, és akkor kérdés, hogy milyen hatalmi eltolódás következik be ezáltal. Mindezt összefüggéseiben kell látni, de azt láthatjuk, hogy az egész helyzet drámai módon megváltozna ezáltal. Nem tudom, hogy mi erre be vagyunk-e rendel, rendezkedve hiszen így nem csupán gazdasági változásokra számíthatunk, mint ahogy tíz éve ezt már elkezdtük megtapasztalni, hanem biztonságpolitikai szempontból is drámai változásokkal számolhatunk, és ez kell bennem, ez kelti bennem a legtöbb aggodalmat. Tehát ezt a két elemet még együtt kell majd vizsgálnunk. Az erdély részéről még valaki hozzá kíván ehhez szólni. Thank you, Chair. Just maybe a very few words. Uh, Csak néhány szó erejéig, elnök úr. A kremlinológia fogalmát említette. A föngyológia talán még bonyolultabb asztrológiai tevékenység. Észak-Korea a legátláthatatlanabb országa a világnak. Tehát szinte minden, amit gondolunk, a spekulatív, alapokon áll, és azt is el kell ismernünk, hogy az EU nem szerepel az élen az ország megfigyelésében, nem veszünk részt a hat párti megbeszéléseken, nincsenek a térségben biztonsági erőink, mi csak megpróbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy ezek a ballisztikus nukleáris fegyverprogramok ne érjenek célba. Ami Kína szerepét illeti, igaza van elnök úrnak és több képviselőnek, hogy Kína kulcsfontosságú, velünk ellentétben. Kína próbál nyomást gyakorolni Észak-Koreára, hogy például a februári tesztet se hajtsák végre, ez ügyben is történt kínai diplomáciai lépés, de Észak-Korea még Kínát is figyelmen kívül hagyja. Tehát még Kína hatása is korlátozott, és Kína is csak az elítélőkhöz csatlakozott, de az a tény, hogy az elítélőkhöz csatlakozott, ez egyfajta irritációt jelez Pekingben a szomszéd viselkedése miatt. Kína dilemmában van, mert maga sem szeret egy ilyen kiszámíthatatlan rezsimet a küszöbén, pláne atomprogrammal, de attól is tart, hogy a nyugati befolyás növekszik, ha ez esetleg összeomlik ez a rendszer. Tehát egyensúlyoznak itt a két szempont között. Egy képviselő említette, Parkasszony ma kapott mandátumot arra, hogy Észak-Korea és Dél-Korea között próbálja tovább építeni a bizalmat, és hát majd meglátjuk, hogy fönnyen hajlandó lesz-e egy enyhülés politikában részt venni. Köszönjük, Kacsin úr! Uh, I just want to react on... Csak arra szeretnék reagálni, reagálni, amit a bizottság éppen elmondott. Eddig minden provokáció, az atomkísérletek, az egyéb fegyverkísérletek, a rakétaindítások mind egy célt szolgáltak, azt a célt, hogy hogy a két korral közötti párbeszéd elinduljon. És nem mindegy, hogy milyen alapokon. A hatpárti megbeszélések amit megtudunk, az alapján azt gondoljuk, hogy ez egy releváns tárgyalási kör, de ezzel együtt az EU még mindig nem találta meg a szerepét. Részt veszünk a jövőben aktívan a hatpárti megfigyelésben, vagy csak ilyen messziről távcsevezünk, mint most. Ez a mai megbeszélés pontosan szépen illusztrálja azt, hogy mire vagyunk képesek. Hát nem túl, nem túl rózsás a helyzet, ahogy látjuk. Megszűntünk releváns diplomáciai erő lenni. Hát jó lenne, hogy ha legalább azt eldöntenénk, hogy hogyha meghívnának minket, akkor akarnánk -e részt venni a hatpárti egyeztetésben. hat, igen, hatpárti egyeztetésben. Nincs semmi ilyen ambíció bennünk? Kacsin úr bizonyára nagyon jó szándékú, de én már több mint egy évtizede figyelem Észak-Koreát. Ne legyenek túl nagy álmai. Észak-Korea tesz arra, hogy létezik-e az Európai Unió vagy sem. Az egyetlen erő, amely hathat Észak-Koreára, az az USA. Hogy most mi részt veszünk-e a hatpárti egyeztetésben vagy sem, ez körülbelül mindegy. Észak-Kóra szempontjából. Ez egy hiú álom, hogy az EU-nak itt szerepe lehet. Észak-Korának nincs is képviselete gyakorlatilag egész Európában, egyről Berlinben tart fönn észak képviseletet. Tehát ennyit érünk számukra. Tenok úr, ön olyan dolgokat is kimer mondani, amelyeket én nem, és támogatását adja olyanokhoz, amelyekhez én nem mernék beszélni. Azt hiszem nem most vagyunk abban a helyzetben, hogy megváltoztassuk a tárgyalási ö, mandátumunkat, hogy előrelépjünk. Sajnos igaza van Tanak úrnak, az EU bármit is tesz, észak nem sokat ö, érdeklődik irántunk. Nekem sem kell minden nap elutasítanom a meghívásokat Észak-Koreába. De Irán kapcsán van dolgunk, és Eston asszony, mivel márciusban Strasbourgban lesz, ezért biztos, hogy azért megkérdezhető lenne az atomfegyver terjedés témában. Ö, legalább erről elgondolhatnánk, gondolkodhatnánk itt, illetve az egyes frakciók, hogy, hogy kérjük-e Esten asszonyt, hogy erről a témáról beszéljen, és ha igen, akkor tájékoztassanak a kollégák, hogyha van önökben ilyen igény. Majd a koordinátorokkal erről egyeztetünk. Meg fogom kérdezni a koordinátorokat, hogy kívánnak-e erről a témáról Estenasszonynal egyeztetni. És akkor, ha más nem, akkor egy állásfoglási indítványt összehozhatnánk. Hm? Mit gondolnak erről? Köszönöm. Jó, akkor rátérünk a következő napi rendi pontra ajánlás a tanács számára az ENSZ által elfogadott úgynevezett védelmi felelősség R2P elvéről. Az ajánlás Brandner asszony írja, a DEVE bizottság tanácsadó bizottságként vesz részt. Van-e devétől itt valaki akkor tájékoztasson minket arról, hogy mi a helyzet. Ursprünglich köszönöm szépen. Eredetileg nálunk a frakcióban Frida Beppels volt a jelentéstevő, de aztán Belgiumban ő tisztséget kapott, és én vettem át ezt az anyagot. A DEVE jelentéstevőnek, Michael Cashmannek is szeretnék köszönetet mondani. Kedden elfogadták a véleményét, ez egy nagyon fontos elem, amelynek elemei már a szövegben benne vannak, másokat fel tudunk még venni, tehát köszönetet mondok Kesmen úrnak a gyelve szakbizottság részéről. Van természetesen egy nemzetközi kontextus. Bizonyára tudják, hogy a 2005-ös közgyűlés is elfogadott már egy ide vonatkozó dokumentumot, és ezt folyamatosan tárgyalták és kiterjesztették, és talán csak Líbia estében alkalmazták ezt a biztonsági tanács mandátuma alapján. Ez az ajánlás azzal a célral íródott, hogy az Európai Unión belül is legyen egyfajta egyértelműség, hogy mit is jelent a védelmi felelősség, és mit jelent ez az EU külső fellépése szempontjából, és hogy milyen szerepet fog játszani az EU akkor, amikor az elv végrehajtásáról van szó. Szeretnénk egy fajta folyamatot létrehozni, szeretnénk egy intézményi párbeszédet arról, azért, hogy létrejön egyfajta egyetemi helyzet, és tisztázni lehessen ezen koncepció végrehajtását az Európai Unió szempontjából. Szerintem jó lenne, hogyha sikerülne megállapodni a közös elvekben. Ez idáig mm, elég gyakran megvitatták ezt, és eléggé vitatott volt ez a koncepció. Úgy gondolom, hogy fontos rövidre hagyni ezt az ajánlást, mert nem szeretném megelőlegezni a folyamat eredményét, de mindenképpen el kell indítani ezt a folyamatot, és nem kell már előre meghatározni az eredményét. Az is világos, hogy ez csak egy hozzájárulása most zajló nemzetközi vitához, de nagyon fontos az, hogy az Európai Unió egységesen szóljon ehhez hozzá, és konstruktívan nyilvánuljon meg a nemzetközi vita során. Mindezek mellett az ajánlás tehát rövid, és a három pillérről beszél, a nemzetközi segítségnyújtásról beszél, illetve a kollektív fellépésről három komponens van, a megelőzési, a reagálási és a képési elv, és a védelmi felelősség, illetve a humanitárius segítségnyújtás között is meghatározza a különbséget, ez nagyon fontos. Szeretnénk egy munkacsoportot is, amely foglalkozna a védelmi felelősség hatásaival, és szeretnék, az, hogyha az Európai Parlamentet is bevonják, de ugyanígy a civil társadalom képviselőit is. Ezen kívül szeretnénk, hogyha az e, ENSZ főtitkárának segítséget lehetne nyújtani ezen koncepciók kialakításában. Tehát tulajdonképpen erről szól ez az ajánlás, és mindenkinek megvan a véleménye arról, hogy mit is jelenthetne ez az EU számára, de úgy gondolom, hogy jobb lenne, ha egyetlen beindítanánk ezt a folyamatot, és nem kell már előre megfogalmazni az eredményeket. Várom a reagálásukat. Valar miniszter úr, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok Brántner asszony erőfeszítéseiért, és az anyagért, amit kidolgozott, néhány rövid észrevétellel élnék. Itt három pontra összpontosítanék. Először is szeretném kiemelni, hogy fontos hangsúlyozni, hogy itt a fő cél egy katonai beavatkozás esetében a harmadik pillérnél az lenne, hogy az emberi szenvedésnek véget vessünk az adott népesség esetében. Semmi egyéb cél nem lehet érvényes egyes értékek védelme sem, vagy egy bizonyos politikai rendszer helyreállítása sem, úgy szintén egy terület elszakadása sem lehet legitim oka a beavatkozásnak. Ezen célokat más utakon kell elérni, nem pedig ezen intézkedés keretében. Másodszorban a védelmi felelősségről van itt szó, és itt felelősség áll fenn a védelem nyújtása során is. A brazil javaslat, amely szerepel a Brandner anyagban is, nagyon fontos hiszen így módon egyes országokat, különösen a BRICS országokat meg lehet győzni, amelyek nagyon féltékenyen őrzik saját védelmi felelősségüket. Fontos jogi erőt biztosítani a védelmnyújtása ideje alatt is. Harmadsorban pedig, és az lenne az utolsó megjegyzésem, szeretnék arra különleges akadályra utalni, amely a vétójoghoz kapcsolódik a biztonsági tanács egyes tagjai részéről. Ezért benyújtottam egy módosítót, amelyben azt kérem, hogy az Európai Unió javasolja a biztonsági tanács tagjainak, hogy fogadjanak el egy magatartási kódexet, amely önkéntes jellegű lenne, amely önkéntesen korlátozza a vétójog használatát olyan esetekben, amikor jelentős humanitárius válság alakul ki. Köszönöm, elnök úr. Szalafranka úr, mondja az elnök. Köszönöm, elnök úr. Nejszki képviselő nevében, aki frakciónk elnyék jelentéstevője, néhány észrevételt szeretnék tenni. Ezen ajánlás tervezettel kapcsolatban, amelyet Brandner asszony dolgozott ki először is. Köszönetet szeretnék neki mondani ezért a jelentéstervezetért, az ajánlásokért. Ezt valamennyi koordinátor támogatta a szakbizottságunk kibővített elnökségében. Nejszki asszony számára az alapvető célkitűzés nem az volt, hogy elnyújtsuk a vitát ezen koncepció jelentőségéről, hanem inkább az, hogy keressünk gyakorlati módozatokat arra, hogy hogyan lehet ezt az elvet alkalmazni. Ahogyan Brandner asszony is elmondta, már 7 éve megszilárdult ez az elv az, UNSZ, az ENSZ 2005-ös közgyűlésén. Következésképpen úgy véljük, hogy a védelmi felelősségi stratégia központi eleme éppen az, hogy számos megelőző intézkedést fogadjunk el azon tény ellenére, hogy sajnatos módon sor kerül népírtásra, etnikai tisztogatásra, háború ellenes büntettekre. Tudjuk, hogy sajnos előfordulnak ilyen dolgok. meg kell találnunk a konkrét fellépési módozatokat ezen elv keretében. Ahogyan Mendez del is elmondta, szeretném kiemelni, hogy nagyon fontos, hogy a védelmi felelősség nem használható ürügyként a katonai fellépés alkalmazására. Noha lehetnek egyes esetekben válságok. Az ENSZ kritikával illették, hogy nem lépett fel bizonyos esetekben. Ugyanakkor számos megelőző fellépést lehetne foganatosítani, rengeteg eszköz áll ugyanis rendelkezésünkre erre a célra. Aztán van egy másik dolog, amit szeretnék kiemelni, az, hogy nem szabad egyedül fellépni. Az uniónak az ENSZ keretében kell cselekednie. A tagállamok támogatásával, a szolidaritásával ugyanakkor a regionális szervezetek támogatását is figyelembe véve. Az ENSZ fellépése ezen elvek köré szerveződik hagyományosan, és továbbra is így kell eljárnunk. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Brandner asszonynak az ajánlástervezethez. tervezethez és elmondanám, hogy még egyszer, hogy a legfontosabb dolog az, hogy ne folytassunk hosszadalmas vitát ezen elvet, illetően ami csak időpazarláshoz vezetne, eljött arra összpontosítsunk, hogy az EU hogyan tud konkrét, hatékony, kézzelfogható módon ezen elv kialakításában közreműködni. De Kaiser asszony, mondja az elnök, Köszönöm, elnök úr. Csatlakozni szeretnék ez a Brandner jelentéshez, és örülök neki, hogy egy olyan témát érint, amely állandóan foglalkoztat minket, és nemzetközi aktualitással bír. Jelenleg különösen ez a helyzet. Most arra is támaszkodnék, amit Emilio Mendez de Valle javasolt az imént módosítója keretében, mert amint először átfutottam ezt a jelentést, láttam, hogy van itt egy egyensúlytalanság az első rész között, a preambulum bekezdések között, ezek analitikus jellegűek, egy nagyon reális problémával foglalkoznak a G pontban például, azon feszültséget illetően, amely a Nemzetközi Büntetőbíróság és egyéb közvetítési formák között fennállhat. Tehát számos probléma vetődik fel, amelyek erőtesen politikai jellegűek, és aztán itt van az ajánlás, az 1, 2, 3, 4, 5 pontban, itt találkozókról van szó, jelentésekről, és a többi, és a többi. És jelenleg nem látom igazán ezen szövegben, azt hiszem, hogy módosítók révén lehetne ezt finomítani, hogy hogyan válaszolunk a valóban felvetett problémára. Tehát ezt a koncepciót még finomítani kell, meg kell nézni, hogy milyen gyakorlati alkalmazási módozatai lehetnének ennek az elvnek, a Szalafrank úr is említette az EU esetében. Azt hiszem, hogy mindenképpen kicsit konkrétabban, erőtesebben kellene fogalmaznunk az ajánlásainkban. Ezért támogatom ezt a politikai jellegű ajánlást, amit az imént Emilio Mendez de Valle megfogalmazott. Át kell tehát dolgozni ezt a jelentést, nagyon nagy jelentőséggel bír. Brandner asszonynak köszönetet mondok ezen impulzusért. Van Nates. asszony. Elnök úr, kedves kollégák! Marinyskát kollégám, az árnyék eladó nincs jelen, ezért én mondanék néhány szót erről a kiváló jelentés tervezetről. Freedom Beplusz asszonytól vette át a szerző a feladatot. Nagyon fontos, hogy első körben elmélyítsük a felelősségvállalás vállalás gondolatát, tudatosságát, és tisztázzuk, hogy mit is értünk alatta. Rövid ideig úgy tűnt, hogy a felelősségvállalás, mondjuk két év, ez a rövid időszak, hogy egy idegen országban való beavatkozás katonai erővel nagyon nehezen definiálható dolog, de utána jött a gyakorlat, Líbia megmutatta, hogy a dolog sokkal komplexebb és konkrétabb, mint ahogy először gondoltuk. Sokáig gondolkodtam, hogy milyen módosítókat nyújtsunk be. Szerintem itt elsősorban ahhoz kéne ragaszkodni, hogy megfogalmazódjék, hogy a felelősségvállalás első két fázisa ö, kiterjedjen, és ne kelljen túl hamar a harmadik fázisba beugrani, még akkor is, hogyha a nemzetközi közösség tényleg képes esetleg a fellépésre. És az elsődleges motiváció kizárólag az lehet, hogy a polgárokat megvédjük bűnözővé vált kormányaiktól. Ez a úgymond polgárvédelmi tevékenység abban áll, hogy egy szétesőben levő országban rendet képviselünk, és az utóbbi húsz év alatt meg kellett volna már, hogy tanuljuk, hogy egy állam építése, újjáépítése, ha egyszer az szétesett, sokkal tovább tart, mint ezt bárki gondolná. Sokkal több pénzbe kerül, sokkal több energiába és felelősségvállalásba, mint azt eddig gondoltuk. Nézzük csak meg a szomszédainkat. Bosznia-Hercegovinát, Koszovót, európai országok, és nem mondhatjuk, hogy a helyzetet lezártuk, hogy ezek az országok visszatértek a demokrácia útjára, és minden működik. Pedig ezek csak 500 kilométerre, vagy 1000 kilométerre vannak tőlünk. Tehát sokkal nehézebb ennél, hogyha az érintett ország még messzebb van, és más a hatásgyakorlási mechanizmusunk. Tehát örülök, hogy van ilyen állásfoglalás tervezet, mert ha más nem, akkor arra rákényszerít minket, hogy világosan, realistán szembenézzünk a következményeivel ennek az elvnek. Nem lesz, nem igazán, nem szabad, hogy kiskapuk maradjanak itt a definíciónál, és nem szeretném a külvilág számára sem azt sugározni, hogy az EU akar és képes a világban fellépni mindig, ha emberek egymással harcolnak és igazságtalanul hátrányos helyzetbe kerülnek, szó sincs erről, ettől messze vagyunk. Tehát ha más nem, akkor ezt ö, le kell szögezni. Alapnak mindenképpen kiváló az a szöveg. Uh, thank you, Mr. Chairman. I also um, Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Francesca, Frances, Francisca Brandnernek ezért a kitűnő jelentésért. Hiszek abban, hogy ez tényleg fontos, és hogy hozzájárulásunkat kell adnunk ehhez a vitához, és, és valóban a tagállamokat eh, ezen vita irányába kell terelnünk. Mert ami kockán forog, csatlakozva azon Annemináit is elmondott. Tehát most nem arról van szó, hogy azt szeretnénk tulajdonképpen legitimé tenni, hogy bárhol be lehessen avatkozni a világon. Egyfajta jogi keretet szeretnénk, egy jogi keretet szeretnénk, nem később, hanem e-, előtte, a dolgoknak, akkor, amikor arra szükség van egy jogi keretre van szükség, még pedig azért, hogy meg lehessen akadályozni, meg lehessen állítani a népírtást, az emberi jogok nagymértékű megsértését, a humanitárius kizsákmányolást. Olyanokat, mint amelyeket Szebrincában, Ruandában tapasztalhattunk, vagy akár most Szíriában, hiszen nincsen jogi beavatkozás hogy meg lehessen állítani az erőszakot. És ez is lehet, hogy illegális beavatkozás lesz, és ez még több erőszakot eredményez. Ezt láthatjuk Szíriában. Szíriában már beavatkoznak, és igazából ez sokkal több emberi jogi sérelmet eredményez. Nem értek egyet a brazil kezdeményezés nagy lelkű olvasatával a védelmi felelősségnek. Természetesen szükség van egyfajta védelemre, de még ezelőtt döntenünk kell arról, hogy kinél van a védelmi felelősség. Örülök annak, amit Anem is elmondott, először is kell valaki, és ennek a valakinek az ENSZ biztonsági tanácsának kell lennie, tehát neki kell megmondani azt, hogy ez egy olyan eset, amikor szükség van a beavatkozásra, és amikor az legitim és sürgős is, azért, hogy meg lehessen állítani az öldöklést. És ezt és csak ezután lehetne foglalkozni a védelmi felelősséggel. Tudom, hogy Brazília miért tette ezt, azért, mert nem örültek a libiai ügynek, Viszont én nem értek egyet Brazília olvasatával sem Líbia tekintetében. Igen, szükség van arra, hogy meg, le, meg, hogy meg lehessen állítani az és Bengáziban. Én ott voltam, és most nem a saját politikai pártomat védem, Sárkozi volt az, aki fellépett, de Bengáziban ez történt. És szerintem nagyon fontos az, hogy ezeket megfelelően szabályozzuk, a nemzetközi jogban ezt megfelelően kell szabályozni, és ez már ennek az irányába mutat. De nagyon fontos az, hogy a biztonsági tanácsban is ezt tisztázzuk, nem szeretném, hogyha illegálisan lépnénk fel. A biztonsági tanács a megfelelő szerv erre, viszont mindenképpen legitimen kell eljárni, és ezzel meg lehet válaszolni a brazilok aggájait is. A gond az az, hogy sokan nem tekintik eh, a biztonsági tanácsot legitimnek, és úgy gondolják, hogy nem a hatáskörök megfelelően jár el. Lehet, hogy pontosan így lehetne elérni a reformat, és így ki bővíteni a biztonsági tanácsot és hogyha az Európai Unió nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, akkor bolond, hiszen ezáltal az Európai Unió egy állandó, székhely, egy állandó, állandó helyet kaphatna a biztonsági tanácsban. Tehát eh, mindenképpen én azt szeretném, hogyha a vétót korlátozni lehetne a biztonsági tanács állandó tagjai között, tehát mindenképpen Emilio álláspontját támogatom. illetve mindazt, amit Franciska is elmondott, vagyis az, hogy olyan létre egy intézményközi munkacsoport, amely foglalkozna ezzel a kérdéssel. És fontos az, hogy a vétót ne lehessen olyan gyakran alkalmazni, illetve tartozni lehessen bizonyos kérdésekben ennyi. Mr. Tenok. Tenok úr, köszönöm szépen, elnök úr, Anna Gomas nagyon bátor, hogy a brazil kormány álláspontjával szembe száll, ismerve az ottani irányító pártot, de szeretném elmondani, a jegyzőkönyv kedvéért, hogy Brazíliát, illetve Japánt és Németországot támogatom abban, hogy ne legyenek nem vétózó tagjai a biztonsági tanácsnak. Korábban ezt a védelmi jognak nevezték, ezt az iraki beavatkozás kapcsán nevezték ezt védelmi felelősségnek, Kína például nem szereti semmilyen fajta beavatkozást az ilyen területen, és egyetlen szuverén állam sem. Nekem nem tetszik annyira ez a felelősség szó, mert olyan, mármint hogyha kötelező lenne beavatkozni, és ez nem tükrözi a valóságot, és a gazdasági kapacitás sincs meg abban, hogy egy adott országot újra lehessen építeni egy beavatkozás után beszéltünk Észak-Koreáról, amely szörnyűséges rezsim, amelyek ipari szinten végeznek ki embereket. Más országban, és például Szíriában is történnek atrocitások és háborús bűnök, és senki sem kíván katonai beavatkozást is. Lehet, hogy szükség lenne valamilyen fajta egyesülvirozására, de hát, hogy veszélyes lenne ez Irakban láthatók, ez mennyire komplex az a kérdés. Én támogattam az iraki beavatkozást, viszont így visszanézve mert nem igazán vagyok biztos abban, ez jó volt. A, egy ország destabilizációja is bizonyos fajta ö, további áldozatokhoz vezethet. Volt, aki azt javasolta, hogy az Egyesült Királyságnak csökkentenie kellene vétó jogát az emberi jogok tekintetében. Én nem hiszem, hogy ez elfogadható lenne az Egyesült Királyság számára. Tudjuk, hogy mennyire komplex és nehéz a külpolitika, és tudjuk, hogy milyen fajta dilemák vannak a nemzetközi nemzeti érdekek, az EU érdekek, az emberi jogi aggályok, gazdasági aggályok mellett. Például Tibetben is elég súlyos a helyzet, de mégsem javaslata senki sem azt, hogy bármilyen fajta intervencióra kerüljön sor. Köszönöm szépen. Partner kolléga. Is there somebody here? No. no. Yeah, yeah. This is. Yeah, Dave. Yeah, it's in the payroll. Thank you very much, Mr. Köszönöm a szót, elnök úr. Hogy a külügyi szolgálat nevében megszólalhatok. Örülök, hogy a parlament odafigyel erre a kezdeményezésre, és persze évente önnek ajánlásaik vannak, amit a közgyűlés, illetve a tanács elé lehet terjeszteni, és ezt általában üdvözlöm. Önök fontos eseményeket is szerveztek ebben a témában. Az EU eddig egységesen a koncepció elfogadásának nehéz folyamata óta az EU következetesen megvédte a 2005-ös definíciót, és azóta megpróbáljuk gyakorlati tartalommal megtölteni ezt a fogalmat. A közgyűlés évente vitatkozik erről, és a regionális szervezeteket is meghallgatjuk. Tavaly nagyon izgalmas vitánk volt a hármas pilléről, mert itt a katonai beavatkozásról is szó van, de nem csak erről, hanem a preventív diplomáciáról, a békés vitarendezés technikáiról is. És ennek kapcsán kiderült, hogy főleg Dél-Európa országai nagyon aktívan részt akarnak venni. Az USA mindig is azt akarta, hogy a megelőzésen legyen a hangsúly a mi részünkről is. A főtit Kár a közgyűlésem is erről beszélt, és nekünk is ezen kell főleg elgondolkodni. Így lehet a koncepciót ö, ö, kiegyensúlyozottan ö, kezelni, és nem csak a katonai beavatkozásra leszűkíteni próbálunk mi is inputot adni ehhez a zajló, folyamatosan zajló vitához, ezt a jövőben is így fogjuk tenni, aktívan megpróbáljuk a dél országait bevonni. Az EU örül annak, hogy a brazil fél ö, hozzájárult a vitához, még akkor is, hogyha egyes tagállamaink nem mindenben egy, értenek egyet Brazíliával. A koncepción belül nagyon fontos elem, amivel fogyal, foglalkozni kell részletesen, hogy milyen egyéb lehetőségek vannak még, mit lehet még kigondolni. És nem szabad, hogy bárki úgynevezett nyugati koncepciónak bélyegezze ezt az elképzelést, amikor ugye az usa gondolnak. A dél országainak sokkal bonyolultabb érzékenységrendszere van, mint azt gondolnánk a e témában. Örülök, hogy a parlament és más intézmények is részt vesznek tehát ebben a vit, és minden gondolatért, inputért hálásak vagyunk. Ezek tudatában ugyanakkor nem szabad, hogy szem elől tévesszük a nemzetközi emberi jogi és humanitárius koncepciókat, a Genfi konvenciót, Tudjuk, hogy annak a végrehajtása nagyon sok fegyveres konfliktus esetén, hát enyhén szólva hézagos. Tehát szükség lenne új koncepciókra, amelyek jogi alapon állnak, és betarthatók, követhetők. Köszönöm szépen még egyszer, hogy erről együtt beszélünk. Köszönöm, elnök úr, és a kollégák hozzáfűzött megjegyzéseit is nagyon hasznos ez a vita. Én ebből azt szűröm le magamnak, hogy valamennyi politikai frakció szeretné, hogyha saját ajánlásainkat fogalmaznánk meg ezeken a fórumokon, és azt, hogy mi hogyan szeretnénk a koncepciót megvalósulni, látni. Éppen ezért én igyekeztem tartózkodni attól, hogy saját ajánlásokat fogalmazzak meg, hanem megpróbálok közös alapokon, a gyakorlati említett szempontokon is elgondolkodva, de Kaiser Gomes asszony jókat mondtak ehhez kiindulni, és szerintem sikerül majd konszenzusos szöveget írni. Nyilván ettől még majd lesznek a jövőben kemény viták, de alapként széles alapot gondoltam megfogalmazni. Eszki és Szelefranka kollégák elmondták, hogy ugye a legfontosabb az, hogy ez a konkrét napi gyakorlatban, a végrehajtásban, ez mit jelent? Hogy lehet a genocidiumot megelőzni? Vannak -e eszközeink ehhez? Ezek alapvető kérdések, amelyekkel valamennyiünknek foglalkozni kell. Főleg mondom tehát a megelőzés eszközeiről, módszereiről, eljárásairól, ha azt akarjuk, hogy a koncepció hiteles legyen, akkor nem szabad, hogy az bárki úgy lássa, hogy mi ezt a beavatkozás ürügyeként használjuk csupán. A genocidium megakadályozása kapcsán ugye konkrét ajánlásokat hallottunk. Nagyon egyetértek azzal, hogy Maliról is ejtsünk itt szót. Ez egy, nem egy IGP eset, ez egy nem szabad a különböző helyzeteket összekeverni. Köszönöm, hogy ön ezt elmondta. Ha ezt még világosabban ön megfogalmaz, én szívesen befogadom a szövegbe ezt a megfogalmazást. Szalafranka úr megjegyzése is jó volt, hogy, hogy hangsúlyozzuk, hogy mindig együtt másokkal lépünk föl, és sohasem önállóan. A regionális szereplőkkel, Arab Ligával, Afrikai Unióval, mindig másokkal közösen. Ennek az elvét meg kell fogalmazni. És de Kaiser asszony megjegyzése is hasznos volt, Gomes asszony is. A válaszaink jelenleg még nem nőnek föl a kihívásokhoz, de ha az intézményi párbeszéd során elmélyítjük ezt a koncepciót, és a parlament ebben részt vesz, akkor megfoghatóbb dolgokat is talpra tudunk állítani, mint eddig. És persze hát néhány saját megjegyzést is, ha megengednek, akkor majd beleírok a szövegbe. Várom a módosítóikat, és köszönöm az eddig elhangzottakat is. Köszönöm. Csütörtökön 12 órakor van a módosítók benyújtásának határideje. Ezzel kapcsolatban nincs kifogás, akkor így fogunk eljárni, és most áttérünk a hatos napi rendi pontra. Ez a 2012-es Macedónia volt Jugoszláv köztársasággal foglalkozó állásfoglalás. Haut kolléga jelentéstevő, kérem, tartsa meg beszámolóját. A módosítók benyújtásának határideje január 28-a volt. Um, I want to start by briefly reporting back on Köszönöm szépen. Azzal szeretném kezdeni, hogy röviden beszámolok eh, a múlt heti látogatásomról az adott országban. Tudjuk, hogy politikai válság van jelenleg. Bizonyára emlékeznek a képviselők arra, hogy december végén az történt, hogy sokakat kizártak a parlamenti eh, ülésteremből Skopjében, és emiatt a főpártok között egyet nem értés alakult ki. És az SZDSZM ellenzéki párt elhagyta a parlamentet, és azzal fenyegetett, hogy bolykotálja a helyhatósági választásokat, amelyek március végén lesznek. Ezek nem igazán örvendetes események, ezek aggasztják ezen szakbizottságot, a biztost, a képviselőket, a tagállamokat, és megpróbáltak a tagállamok pozitívan hozzáállni ezt, megpróbáltak pozitív befolyást gyakorolni, megpróbálták a feleket rábírni arra, hogy egyetértésre jussanak. Most már február vége van, és nem igazán történt előrelépés. Minden politikai párt képviselővel találkoztam négy szem közt, konstruktívak voltak a találkozók. Többet szóltam nyilvánosan, mint korábban. Szeretném jegyzőkönyvbe is elmondani azt, hogy mennyire sajnálom azt, hogy ez a politika helyzet alakult ki, és ez veszélybe sodorja a jövőbeli edrolépést, és emlékeztette a pártokat arra, hogy fel kell ismerniük azt az előrepést, amit elértünk itt Brüsszelben is. És üdvözöltem azt a tényt, hogy az ország politikusai egy jó lendületről beszéltek, amely most tapasztalható a név kérdésének megoldásában, és emlékeztetem arra, nem szabad ezt a lendületet elveszteni a jelenlegi krízis miatt, és elmondtam azon véleményemet is, hogy megvan az esélye, a történelmi esélye annak, hogy az Európai Tanácsban júniusban egy pozitív vélemény születik. Úgyhogy ezek a napok megakadályozzák az előlépést, akkor előfordulhat az, hogy a több éves előlépést semmivé teszik. Ez a helyzet most. Azt is elmondtam, hogy eh, ami december 24-én történt, az megkérdőjelezi az ország eh, demokratikus eh, eltökéltségét, de mindenképpen az Európai Parlament azon a véleményen van, hogy nem érdemes ezért bolykotálni az országot. Mindenképpen emlékeztette arra, hogy megvan a politikai akarat arra, hogy ezt megoldják, megoldják. Szerintem megfelelő egységgel meg lehet oldani ezt a vitát. El kell mondjam azt, pedig nehéz szívvel, hogyha nem oldják meg a válságot, akkor azt kell javasolnom, hogy halasszuk el a szavazást néhány hét múlva a jelentésemről. Nehéz szívem mondom azt, de ez a valóságot tükrözi. Olyan jelentést szeretnék létrehozni, amely pozitív ajánlást jelent az ország számára, Hiszek abban, hogy az ország jelenlegi helyzete el, eh, miatt előfordult az, hogy negatív jelentés jön létre itt az Európai Parlamentben. Ezt nem szeretném, és ezért azt remélem, hogy a jelentés elhalasztása egyértelmű jelet fog küldeni a szkopjai pártok számára, hogy támogatjuk az országot, de mindenképpen azt szeretnék, hogyha megoldanák a politikai válságot. Szeretném hozzá ezt tovább mondani elnök úr, és szeretném megköszönni az elnyék jelentéstevőknek, hogy tudtam velük tárgyalni még a szkopjai letagadtásom előtt is. Az EPP, ALDE, ECR, GOE, Zöldek és többször szocialisták részéről minden elnyék jelentéstevő támogatja egyébként a jelentésről történő szavazás elhalasztását, és Remélem, hogy azáltal, hogy ilyen egységesen állunk egy téma mellett, ez meghallgatásra talál Skopjéban is az érdekelt feleknél. Elnök úr, szeretnék majd röviden szólni a módosítókról, és meghallgatom a kollégákat is, és mindenképpen szeretném, hogyha haladnának a tárgyalások a kompromisszumokról, de hogyha az események az országban nem mozdulnak előre, akkor tényleg halasztani kell a jelentésről szóló szavazást. Nagyon sok módosító született, ezekre megkívánok a lehető legjobban válaszolni, és akkor azt szeretném elmondani, hogy a hetes módosító a zöldek részéről, ez a bilaterális kérdésekről beszél, ezeket meg kell oldani még a tegyelások megkezdése előtt. A korai szakaszban a tegyelások most ilyen szakaszban vannak, és remélhetőleg sikerül majd erről megalapodnunk. Vannak Stojanov részéről is tagasztó módosítók a bolgár álláspontot illetően, de szeretnék arra emlékeztetni, hogy az, hogy egy, a 16-os preambulum kezdés teljes mértékben a, a bolgár kapcsolatoknak szentették, ez kicsit aggasztó, és a, a nyelvezet, amit alkalmaztak, az sem megfelelő, nem illeszkedik ezekben a javaslatokban. És a, és a többi bolgár képviselők is azt mondanám, akik találkoztak velem, és módostokat nyújtottak be, és szeretnék a saját érdekeket képviselni, de minden mellett úgy gondolom hogy kellene maradniuk. Szerintem a bolgár képviselőnek le kell ülniük egymással, és megfelelő kompromisszumokat kell találniuk, amelyek nem provokatívak és nem romboló jellegűek, és akkor szerintem tényleg sikerül egy kiegyensúlyozott állásolást kialakítani, és nekem ez a célom. Az egyes bekezdéssel kapcsolatban az elmúlt évben, ha emlékeznek, azt javasoltam, hogy legyen egy rövid ö, ígéret az Európai ö, ö, Parlament részéről egyfajta kötelezettségvállalás, vagy szeretnénk a tárgyalások megkezdését. Remélhetőleg ez fennáll a, a jövőben is, és ezért is fontos az, hogy elhalasztjuk a szavazást, esetlegesen majd megetem azokat, akik a 26-os módosítót benyújtották. Szerintem Ez kombinálható az én 36-os módosítommal. A jó szomszédsági kapcsolatok, nagyon sok módosító született ezzel kapcsolatban. A 29, 32, 34, 35, ez egy kompromisszum része lehet majd. Itt néha különböző megfogalmazás, de ugyanez a lényeg. Szerintem sikerül majd létrehozni egy ö, kompromisszumot. A hármas bekezdés az eredeti szövegben, a game changer kifejezés. Sokan nem, sokan ez nem tetszett, lehet, hogy másfajta megfogalmazást kell majd itt találni. A magas szintű párbeszéd tekintetében egyetértek az 50-es módosítóval, valóban sikerült már elérni erőlépést, és úgy gondolom, hogy ezt el kell ismerni, és mindenképpen kiegyensúlyozott szövegre van szükség. A Cornelissen jelentés, ez a módosítási zöldek részéről, 53-as. Ezzel is el kell majd gondolkodnunk. A politikai krízisek kapcsolatban sokan megtudtak módosítót, a fő ö, frakciók mindegyike benyújtott ezzel kapcsolatban módosítót, ezt meg kell vitatnunk, reméljük, hogy az események majd segítenek nekünk abban, hogy másképp sikerüljen ezt megfogalmazni. A vízumentességgel kapcsolatban egyetértek a javaslatokkal, amelyek a vízumentességet kívánják fenntartani. Ezek nagyon fontos sok lehetnének az ország szempontjából. Mindenképp want to defend. Many people have put forward amendments on nagyon sokan szóltak a több etnikai oktatásról, és ezt is be lehetne vonni a, a kompromisszumokba, hiszen az eredeti szövegem is hasonló irányba ö, halad. A nemzet a középvezető bírósági döntésével kapcsolatban, ez tavaly volt, nem tudom, hogy konstruktív lenne benne ezt bevonni, de Gondolom, hogy le kell szegezni a jó szomszédsági kapcsolatok létrehozását Görögországgal kapcsolatban. Ugyanazt mondom a görög kollégáknak és amit a bolgár kollégáknak mondtam, hogy megvizsgáljuk a módosítókat, és konstruktív javaslatokat várunk. Folytathatnám, de szeretném meghallgatni a kollégákat és az ő javaslataikat is. Az ellenzéki párt nem igazán változtatta meg a véleményt az idáig. Azzal fenyegetőznek, hogy lemondanak a parlament mandatumokról a helyhatósági választások napján. Úgy tűnik, hogy nem történik változás. Bejelentette azt a kormány, hogy a helyhatósági választásokra való levezés határidejét ez e hét szombatjáig hosszabbítják meg. Jelenleg nem látok arra lehetőséget, hogy a pártok meg állapodjanak, remélhetőleg azonban mégis sikerül majd kompromisszumot találniak. Szorosan itt működtem a különböző szolgálatokkal, és köszönöm a segítségüket. Maga a külügyi szolgálat képviselő is elhalasztotta a szkopjai látogatását. Ez a magas szintű csatlakozási tárgyalások egyik találkozója lett volna, és ő maga is kapcsolatban áll a pártok vezetőivel, és ő is, jó magam is, abban reménykedünk, hogy sikerül előépést látnunk majd a politikai ö, krízis során, és sikerül majd ö, előrelépnünk. Nagyon szerettem volna másfajta hozzászólást mondani ma. Remélem, hogy a politikai pártok, az emberek, a civil társadalom megértik Macedóniában azt, hogy mennyire súlyos ez a válság, nem csak a belpolitika szempontjából, hanem az egész ország szempontjából is. Elmondtam Skopjében is azt, hogy itt az idő arra, hogy a politikai pártok az ország érdekeit eh, helyezzék előtérben a saját érdekeiket. a főle biztos úr, és egyfajta segítséget kíván nyújtani. Nekünk is mindenképp meg kell mutatnunk el Szent Csankot ezen ország mellett. Nem szabad ö, egy párt mellett sem ö, ö, kiállni, de ezen ország mellett kell kiállni. Köszönöm. Kukán úr. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Howitt úrnak, az előadónak a munkáját, a jelentéssel, és persze a bevezető előadását is. Köszönöm továbbá valamennyi kollégánknak a támogató hozzáállást, a macedóniai helyzet követését, amely, amelyről módosítóik is tanulskodnak előző ülésünkön is elmondtam már, hogy ez a jelentés tervezett kiegyensúlyozott, és az országban történt fejleményeket jól összefoglalja az előadó. Ugyanakkor az ország politikai ö, struktúrái továbbra is kérdéseket vetnek föl, és ezeket a jelentésben is szerepeltetni kell december 24-én kiadott politikai nyilatkozatok még nem jelentik a megoldást. Az, hogy a politikai akarat megfogalmazódik, az még nem jelenti azt, hogy léptek is ebben az ügyben. Az ellenzék nem véletlenül bolykottálja a parlamentet, és most bejelentette azt is, hogy a helyi választásokat is bolykottálni fogja. Világos, látható, hogy ebben a helyzetben a demokratizálódás pozitív értékelése enyhén szólva kérdéses. Tehát valamennyi macedón politikushoz szólok, és szeretném, hogyha ők valódi megoldásra jutnának. A bolykottal nem lehet előre lépni, mert eh, a már elért, bár törékeny alapokon álló demokratikus rendszernek nem segít, hogyha nem élnek vele. Ilyen értelemben egyetértek az előadó javaslatával, hogy halasszuk el a jelentésről a szavazást, de még egyeztetni fogok a frakcióm tagjaival arról, hogy ezt írásban hogy fogalmazzuk meg, holnap délután lesz az árnyék előadók egyeztetése, ez kiváló alkalom lesz arra, hogy egy közös utat, konszenzust találjunk a tekintetben, hogy hogyan kezeljük a jelenlegi helyzetet, és az állásfoglalás is mit mondjon ki. Jó lenne, hogyha közös álláspontra jutnánk, mert nem lenne előnyös senkinek sem, hogyha az Európai Parlament megosztott lenne ebben a helyzetben. Itt egyértelmű véleményt kell alkotni. Macedónia tavaly elért eredményeit ugyan a jelentés összefoglalja, de az a megalapítás nem áll, hogy ez automatikusan meg fog valósulni. Csak akkor fog megvalósulni, hogyha a helyi politikusok komolyan veszik felelősségüket. Ami a jelentés magát és a módosultakat illeti, csak általánosságban szólnék. Még nem láttuk a kompromisszumokat, tehát addig nincs értelme részletekbe menni. Én, én e, szívesen együtt megyek az előadóval a filmre való hivatkozások leírásában, de ezt csak egyszer fogalmazzuk meg a jelentésben szerintem. A jelentéshez fűződő módosítóimat a következők vezérlik. Nem támogatok olyan módosítók, amelyek a belső politikai helyzetet tovább rombolnák, a megasztottságot növelnék. Nem tudok olyan módosítókat támogatni, amelyek egyoldalúak, és tovább ö, növelik a feszültséget, amelyek, amely ugye Bulgáriával és Görögországgal vannak, és ebben a politikai ö, pat helyzetben olyan nyelven kell fogalmazni, amely az Európai Unió elveivel, időrendjével is összhangban van, és a szomszédországok számára is elfogadható. Köszönöm. Köszönöm elnök úr a szót és Howitt úrnak is köszönöm az elvégzett munkát. Megküldte nekünk a jelentést Macedóniai útjáról, nagyon hasznos és informatív anyag volt ez. Nyilván támogatom az előadó javaslatát a szavazás elhalasztására, ezt jól megindokolta. Görögország volt eddig a fő blokkolója tárgyalásoknak. Most a macedón politikusok is kezdenek útjába állni a nyitásnak, a tovább lépésnek. A parlamenti demokrácia működtetéséről, mintha nem tudnának megegyezni. Az alapok kerültek veszélybe, még ha Görögország nagyon bölcsen most azt mondaná, hogy hajlandó a tárgyalásokra, lám, és félretenni az elnevezéssel kapcsolatos fenntartásait, most úgy tűnik, hogy Macedónián belül is vannak erők, amelyek gátolják a lépést Írtunk néhány módosítót, ezek valamennyien a hetes, a hetes módosítóról szólnék először, itt azt szögezzük le, hogy az elnevezés problémáját a, a csatlakozási folyamat végén kell majd rendezni, nem szabad korábban foglalkozni vele. Hallottam, hogy itt saját kezdeményezésű módosító is született mástól, érdekelne, hogy ez mit mond ki. Remélem, hogy hasonló véleményen vagyunk. Úgy tűnik, hogy ebben nem mindenki ért egyet, Szerintünk, szerintem ezt a kérdést meg kell mindenképpen oldani, de az egész tárgyalási folyamat utolsó lépéseként. Aki azt mondja, hogy a tárgyalás elején kell megoldani a problémát, az magát a csatlakozást gátolja már ezzel a kijelentésével is. Az 53-as módosítóban azt szerepel, hogy a screeninget nem lehet tanácsi hozzájárulás nélkül elkezdeni, ezt mi is tudjuk, elismerjük. Éppen ezért fogalmaztunk olyan körültekintően. Azt kérjük a tanástól, hogy kérje fel a bizottságot, hogy kezdje el a screeninget, amint lehetséges. És nyilván ehhez Görögország hozzájárulása is kell, ezt mi tudjuk. De a csatlakozás a Görögország részéről nem jelenti a csatlakozási tárgyalások gátlását feltétlenül. Elnök. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek ezen jelentésért, amely a firomban kialakult helyzettel foglalkozik. Aggasztanak minket ezek a fejlemények. A politikai verseny nem oldódott meg, és ebből a szempontból tekintettel arra, hogy van már tapasztalatom Albániával foglalkozó jelentéstevőként. Nos, Akkoriban is, amikor politikai válság alakult ki, nem tudtunk előre haladni. Tehát ezzel kapcsolatban is egyetértünk, nem léphetünk előre, és egyetértek a jelentéstevő által javasolt halasztással, ami a politikai válságot illeti néhány rövid észrevétel. Elsőként tudjuk, hogy politikai válság el fenn, remélhetőleg ez a leg, lehetőleg hamarabb megoldódik. Nem vitázhatunk alaposan ezekről a problémákról, amiket itt kiemeltünk. Itt különböző álláspontok vannak jelen ezekkel kapcsolatban. Nem tudunk tehát egy vezérfonalat találni a konfliktusok megoldására. A stabilizációt illetően remélhetőleg ez hamarosan helyreáll majd. Ezt a stabilizációt viszont csak a politikusok hozzájárulásával lehet elérni, csak ők tudják megoldani a válságot. Harmadsorban a politikai válság kötődik uh, itt gazdasági jelenségekhez is. Uh, és itt utalnék egy hátrunk javasolt módosító indítványra. Nos, tehát a gazdaság és a szociális válság aspektusait meg kell oldani. Itt van például a fiatalok munkanélküliség, amely tipikus példája ennek, hiszen körülbelül 60%-os ez az arány, és a mi módosító indítványunk szeretné felmutatni, hogy mit is lehetne tenni e tekintetben ugyanis ha nem nyújtunk motivációt a gazdasági és szociális problémák megoldására, akkor a politikai válságot sem lehet megoldani. Most néhány észrevétel az általunk benyújtott módosítókkal kapcsolatosan. Mindig, amikor a firomról esik szó, állandóan hogy ugyanaz a vita. Nos, kedves kollégák, a probléma megoldás módja teljesen elhibázott ami a finom csatlakozását illeti. Itt mindenki azt gondolja, hogy Görögország blokkolja ezt a folyamatot, ez nem igaz. Mindig fennel ez a félreértés. Én olyas valakiként szólok, aki nem a görög kormányt képviseli, természetesen nem a görög kormány állásmódját kell képviselnem, hiszen én ellenzéki vagyok. A problémát tehát nem lehet úgy megoldani, hogy amikor a görög blokkolás megszűnik, akkor minden jóra fordul. Éppen ezért szerintem nem kérhetjük, hogy indítsuk be a csatlakozási tárgyalásokat, és hogy utána foglalkozzunk majd ezen probléma megoldásával. Ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, rengeteg probléma kapcsolódik hozzá, és aztán kérnénk a név probléma megoldását. Persze a hegyesekkel bizonyosan nem értek egyet, de szerintem, hogyha így járunk el, akkor még azt sem segítjük, hogy az ország a saját belső problémáit megoldja. Ezzel kapcsolatban begyújtottam egy módosítót. itt úr, nem korrekt, hogy ezzel kapcsolatban kijelenti, hogy Macedónia a Macedónia elnevezést használják az ENSZ-nél már hagyományosan. Itt átmeneti elnevezés használatról van szó addig, amíg nem találnak végleges megoldást. Hogyha azt mondjuk, hogy ez a szabály, akkor ez azt jelenti, hogy már előzetesen befolyásoljuk a probléma megoldását, hát és ez nem helyes eljárás szerintem. Ezek tehát az alapvető észrevételeim, és aztán még egy általános észrevétel – a kezdetben elmondottakkal kapcsolatban. Itt, hogyha azt jelentjük ki, hogy ez a névkérdés, az elnevezés kérdése egy bilaterális probléma Görögország és Firam között, és ezt egy külön bekezdésben helyezzük el ezt az észrevételt, a jó szomszédsági viszonyokra utalván. Nos, szerintem ilyen esetben nem fogunk megoldást találni. Jó lenne tehát, hogyha Havit úr felülvizsgálná álláspontját a tekintetben. Gondolja tehát át, hogy hol kívánja elhelyezni a szövegben ezt a problémát, mert ez nagyon nagy jelentőségű. Végezetül azok a módosítók, amelyek a gazdasági helyzettel foglalkoznak, nos, ezeket be kell foglalni a szövegbe. És ennyi lenne részemről, nem akarom hosszabban nyújtani, köszönöm. Önök. Ah, thank you, Mr. Chairman. Well, let me also convey my congratulations to the... Gratulálni szeretnék Richard Howatnak magam is, aki idén is nagyon kiegyensúlyozott, úgymond mainstream jelentést írt. az pártját is mainstream pártként nevezi az előadó. Én kollégákkal együtt több módosítót nyújtottam be, például a 31-est, amely szerintem fontos elvet fogalmaz meg a bilateralitás elvéről. Nem szabad, hogy a bilaterális tárgyalások útjába álljanak az ország EU csatlakozásának. 40-es módosítóm a regatta elvet fogalmazza meg, a 107-es, ami Hawitónak is közel áll a szívéhez, az előadóval egyetértésben a szavazás elhalasztását kéri. A parlament az egyetlen fórum, amely legitim módon tudja ezeket a kérdéseket kezelni, vissza kell utalni a parlamenthez az ügyet, és a parlament bolykottálása szerintem is értelmetlen. A 121-es módosító az igazságügyi reformmal, a 23-as, 29, 123-129-es pedig a korrupció a elleni küzdelemmel, a szervezet bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozik. Montenegro kapcsán tudjuk, hogy ö, jóval gyorsabban előrelépett, mint Macedónia, pedig hát nagyjából ugyanennyi év választja el őket a csatlakozástól elvileg, és sajnálatos, hogy Macedónia lemaradt. Amit a frakcióm annak érdekében tehet, hogy a reformok folytatódjanak, és a tárgyalások is, azt igyekszünk megtenni ezt. A jelenlegi parlamenti válságot valahogy ö, meg kell oldani. Jó lenne, hogyha a bizottság azt javasolná a tanácsnak, hogy kezdje el a tanács a tárgyalásokat Macedóniával a csatlakozásról, és ennek ne, ne állna útjában semmi. Ευχαριστώ κύριε Köszönöm, elnök úr. Nos, a firammal kapcsolatos vitát illetően ma a következőképpen hangzik a kérdés, mi is ennek az országnak az igazi problémája. Az igazi probléma az, hogy Görögország blokkolna a csatlakozást? Nem, nem erről van szó. A jelentésben szerepel, hogy milyen problémák vannak, az igazságügyi rendszer hiányosságai, a korrupció, a különböző szabadságok, mint például a sajtószabadság vagy az újságírók szabadságjogainak megfelelő, nem megfelelő tiszteletben tartása, és nem utalnak arra a jelentésben, hogy jelenleg egy eljárás zajlik az ENSZ-nél a név kérdésben, tehát itt nem bilaterális, hanem nemzetközi problémával állunk szemben. Itt volt egy ülés nem régiben, ahol Görögország konkrét javaslatokkal élt, és erre nem érkezett reakció. Ez azt jelenti, hogy tisztelt kollégák, tényleg álszent ez a, az elmélet, hogy az országban minden csodálatosan működik, az EU tagjává válhatna, de Görögország gátolja a csatlakozását. Az még inkább megmutatkozik azon javaslatban, ami itt felmerült, hogy halasszuk el a szavazást. Sok problémája van az országnak, de ezen túlmenően az a helyzet, hogy a politikai rendszer még nem érett, nagyon sok a hiányosság, nem működik, megfelelően a rendszer, az ellenzék nincs a parlamentben képviselve, és ez az oka annak, hogy elhalasztjuk a szavazást, mert reméljük, hogy minden rendben, rendbe jön majd, és június előtt egy szép jelentés alakul ki, amely ben minden helyesen szerepel. Azt hiszem, hogy ez nem realista álláspont. Ez nagyon távol van a valóságtól. Azt javasolnám a szakbizottságbannak, hogy úgy szavazzunk, ahogyan ezt előzetesen terveztük, és feleljünk meg a valóságnak. Miért kellene elkendőzni a valóságot? Politikai szempontból helyes álláspont ez? nem helyes politikai álláspont, ez szerintem a jelentésnek a valóságot kell tükröznie. Úgy, ahogyan az a helyzet jelenleg, és úgy kell megmutatni a valóságot, amilyen. Tehát uh, itt a sorok között szeretné az ember kicsit elkendőzni a valóságot, de ez mégiscsak látszik. Nem látok okot arra, hogy elhalasszuk a szavazást. És uh, Egyesek azt remélik, hogy ezáltal időt nyerünk, és a dolgok rendbe jönnek. Nem, a dolog nem fog ilyen gyorsan normalizálódni az országban. Éppen ezért jó lenne, hogyha a bizottság eddig nem értette volna meg ezt, hogy látogasson a helyszínre, nézze meg, hogy mi a helyzet, hiszen itt világos konfrontáció áll fenn, de az ottani politika a felelős. Ezért ez élesíti tovább a konfrontációt, a konfliktusokat belföldön és a külvilág felé, és így rossz szomszédi viszonyok jönnek létre, és nem mérhetünk kettős mércével. Azt mondjuk, hogy egyeseknek meg kell oldaniuk problémáikat, miről csatlakoznának, másoknál nem ez a helyzet. Köszönöm. Kirillov. Kirillov úr következik. Thank you, Chairman. Uh, let me also... Köszönöm szépen, elnök úr, hadd köszönjön meg én és Richard Hoyt úrnak ezt a nagyon nehéz munkát, amit végez. Nagyon sok probléma van, de mégis óriási energiával veti bele magát a munkába ezen a kapcsolatban. Nem fér kétség ahhoz, hogy mindannyian érdekeltek vagyunk a csatlakozási folyamatban főként egy ilyen fontos régióból származó ország tekintetében, a nyugat balkára származó ország tekintetében, hiszen ez stabilitást eredményezhet a jövőben. A halasztási javaslattal kapcsolatban szerintem nagyon képlékeny a helyzet, és pontosan ezért meg kell próbálnunk egy kicsit várni, és megnézni azt, hogy mi is történik. De hagyd legyek egészen őszinte, vannak olyan dolgok, amelyeket nem ismertek fel elég sokáig az országban. Lehet, hogy a név kérdése miatt is sokan gondolták, hogy minden rendben van. Sokan rámutattak arra, hogy aggájaim voltak a demokratikus standardokkal kapcsolatban, főként a különböző etnikumú emberek miatt nacionalistákat is láthattunk, de úgy, úgy tűnik, hogy ezt mind félre söpörték. Lehet, hogy sokan nem tudják a decemberi történés részteit, pedig ezek nagyon fontosak. Remélem, hogy nem csak Európában, hanem bárhol a világon hogyha a rendőrséget a parlamentbe rendelik, és kidobatják a rendőrséggel a parlamenti képviselőket, hadd tegyem hozzá azt, hogy előtte már kitiltották onnan az újságírókat is. I didn't hear the commission. Tehát én nem hallottam, hogy erről beszélt volna az Európai Bizottság csak kb. beszélt erről. Hogyha kritikusan szemléljük az ellenzéket, akkor azt lehet, hogy nem tettek vissza a parlamentben. De hát, ha valakit kidobnak a parlamentből, akkor hogyan lehet visszatérni? Tehát mindenképpen uh, igazságosan kell eljárnunk, meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan kezeljük ezt a kérdést. És természetesen felmerül a kérdés, hogy a rendőrség hogyan teheti ezt meg. Ez kell egyfajta magasabb szintű védelem a részükről. Szerintem azt meg kell vizsgálnunk, nyomást kell gyakorolnunk, és el kell mondjuk azt, amit el kell mondjuk a demokratikus standardokról, és beszélni kell ezen adott kormányról és a demokratikus standardok kapcsán. Véleményem szerint nem igazán demokratikusan hitelesek ők. Köszönöm. Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass Szeretném elmondani, hogy itt a bizottság egy országjelentéséről van szó, egy éves időszakot lelesz fel 2011-es évet, amikor is Macedónia, ismétlen Macedónia, Macedónia kiemelkedően fejlődött. Ezt mondja ki ez az országjelentés, anélkül, hogy elhagadna a kritikus pontokat. Aztán most majd egy év múlva az aktuális eseményekkel kell foglalkoznunk. Howitt kolléga szememben eh, kiemelkedő és rendkívül kiegyensúlyozott szöveget mutatott be. És eh, osztom azon nézetét is, és támogatom méghozzá erőteljesen abban, hogy nem azt a konfliktust kell tükröznünk itt, mint ami magában az országban uralkodik, hanem a macedón pártoknak meg kell mutatnunk, hogy közös irányvonalunk van, azaz a kritériumok betartása, és a macedón pártoktól azt várjuk, hogy nyilvánvalóan az Európai Unióba vezető úton együttműködjenek, és ne bonyolódjanak felelőtlen belpolitikai konfliktusokba, amelyek károsítják az integrációs folyamatot az Európai Unió irányában. Egy világos konszenzus uralkodik itt az európai parlamenti erők között, és azt hiszem, hogy Howitt kolléga ezt kiválóan kifejezésre juttatta. Azok, akik azt mondják, hogy halasztás, a halasztás talán észszerű lenne, Nos, támogatom ezeket, de ért, értem azokat a gondokat, amik Havit kollégánál felmerülnek ezt illetően, és ezek nálam még inkább megerősödnek, amikor most meghallgattam a vita második részét. Hiszen fennáll az a veszély, hogy ez az észszerű halasztás félreértés tárgya lesz, vagy esetleg visszaélnek vele, és nem szabad visszajönni ezzel három ok miatt. Egyrésztről azért nem szabad ezt félreérteni, vagy nem szabad vele visszaélni azok részéről, akik bolykották az országot, vagy provokálják az országot. Ez számukra egy jelzés lenne, hogy sikeresek, és tovább provokálhatnak, vagy bolykottálhatják ezt a folyamatot. Nem, nem azért halasztjuk el ezt a szavazást, hogy őket támogassuk, hanem azért, hogy konszenzust érjünk el. Második pont. Ez nem jelzés a tanács felé, ez a halasztás, a tárgyalási csatlakozások tovább halasztása vonatkozásában. Janaku kolléga csatlakozásról beszél, de itt most nem erről van szó, tíz év után, miután megkapta a taggelölt státuszt ez az ország, végre el kellene kezdenünk a tárgyalásokat, erről van itt szó. És egyes jelentések, amelyek néhány héttel ezelőtt születtek, ezeket nem szabad félreérteni azok esetében, akik nem akarják a csatlakozási tárgyalásokat. Aztán félreértésekre sem szabad okot adni. A tárgyalási csatlakozások a jelentés elhalasztása, nos ezzel nem lehet visszaélni azért, hogy elhalasszák a csatlakozási tárgyalásokat, és azért arra se lehet visszaélni ezzel, hogy az úgynevezett névkérdést továbbra is nyitva tartsák. Egészen világosan jelentem ki, hogy itt szó nincs névkérdésről, ez sem bilaterális, sem pedig európai, sem pedig nemzetközi kérdést nem jelent. Görögországon kívül egyetlen országot sem ismerek, amely esetében létezne ez a névkérdés. Ez csupán egyes görög politikusok fejében létezik ez a névkérdés. Az a véleményem, hogy végre abba kellene hagynunk az ezzel kapcsolatos vitát, államnevek megváltoztatását illetően a kulisszák mögött állapodhatnak meg akár bármiről, de a macedón polgárok azon jogát, hogy Macedóniának nevezhessék országukat, azt nem tudjuk megakadályozni, úgy nem, mint ahogy a bajoroknak sem lehet megtiltani, hogy Bajorországnak nevezzék tartományukat. Tehát hagyjuk abba ezt a játszmát. Világos, igen, mondok Havit kollégának, mindenkinek nemet mondok, viszont akik ezt a kérdést fél akarják értelmezni, vagy vissza akarnak élni ezzel az ügyjel. A magyar kabin nem hall semmit. Most már igen. Norika Nikolaj kollégám, az árnyék előadunk, sajnos ma nincs itt, de üzenetét át szeretném adni. Gratulálunk Haut úrnak, köszönjük a kiegyensúlyozott szöveget, és a lelkesedést, ezt a pozitív energiát, amelyet Howitt úr Macedónia érdekében az Európai Parlament kapcsán és a légkör javítása érdekében investált. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a csatlakozási folyamatot nem helyettesíti a magas szintű tárgyalás. Sajnos a legutóbbi idők fejleményei új helyzetet eredményeztek. Az ön egyébként kiváló jelentése, és ugye többségi támogatja azt, most virtuálissá vált, mert más köti le a helyiek agyát. És így a jelentés és a realitás közötti szakadék napról napra nő, és ez nem a jelentés hibája, hanem az, hogy friss fejlemények vannak. Ezért az elhalasztás mindenképpen jó kompromisszum, mindig lehet magyarázni és magyarázni azt, hogy valamit miért halasztottak el. Ne ez legyen a fő motivációnk. Stefano Sanino és a biztos milliószor tárgyaltak már, és pozitív üzenetet próbáltak terjeszteni. És végül mégis a kénytelen volt lemondani a látogatását, mert nem sikerült a helyeknek az alapfeltételekben megegyezni, és egyre rosszabb ilyen szempontból a helyzet. Macedónia süllyedőben van. Süllyed a macedón hajó. És éppen ezért fel kéne hívni a macedón politikai elitek figyelmét arra, hogy ideje lenne tükörbe nézniük, és egymás között valami minimál együttműködésben megállapodniuk. Mert a szerb miniszterelnök és a koszovói miniszterelnök már tárgyalnak minden adódó alkalommal. Gyakorlatilag havonta vagy találkoznak, ötödször, hatodszor találkoztak, pedig van bőven tárgyalni valójuk, de tárgyalnak. És a macedón politikusok meg még egymással sem beszélnek. Tehát eljött az igazság pillanata, fel kéne már rázni a macedónokat, hogy itt mással kéne foglalkozniuk, nagyobb a tét. Ami pedig a nemzeti identitást illeti, ezt most uh, szláv nyelven mondanám el, nem véletlenül. Szlovénként, uh, aki a szlovén nyelvet beszélem, a szláv nemzetekhez tartozónak érzem magam. A Nyugat-Balkánon sok ember érez így. Sok szláv nemzet van ott, Bulgária, Macedónia, a macedónok, a bolgárok, ugyanazokat a szenteket tisztelik, ugyanazt a, azokat a költőket, írókat olvassák, ugyanazokba a kolostorokba járnak, és most, amikor azt halljuk, hogy a macedónok ugye nem szlávok állítólag, csak szláv nyelvet beszélnek, és szíriai nyelvet használnak, de mégsem szlávok, ez akkor ugyanúgy elmondható lenne Bulgáriáról is. A macedon politikai elit most kollaterális ö, ö, sebeket ejt más nyugat-balkán nemzeteken is. Ha más nyugat-balkáni szláv nemzetek is elkezdenék eh, a végtelenségig visszaásni a saját eh, múltjukat, és megtagadni szlávságukat, akkor ezzel Európa egészét ásnák alá. Tehát itt az ideje annak, hogy a macedón kormány és ellenzék a jelenbe jöjjön vissza a prehisztorikus időkből, és ne 20 ezer éves kérdésekről vitázzanak egymással, hanem olyanokról, amelyek a mai, a jövőbeli világot illetik. Lépjenek végre előre mind a koalíciós kormány és az ellenzék. Mert csak ha felnőtt módon viselkednek, akkor tudjuk őket támogatni, és kérhetjük akkor is a bizottságot és a tanácsot arra, hogy ajánlásainkat vegye figyelembe Macedónia érdekében. Lehet, hogy fáj az, amit mondok egyes macedónoknak, és az előadónak sem lesz könnyű ezeket a négyen gyökerező ellentéteket kibékíteni egymással. Akik majd döntenek, azoknak is kemény dió lesz ez. Éppen ezért csak a macedónok maguk ö, tehetnek azért, hogy képük a világban pozitívabb legyen, és komolyabban vegyék őket. Köszönjük! Most Georgios Kumucakosnak adok szót. Köszönök, köszönöm, el, úr. A politikai helyzet Skopjéban nagyon kínos. Az intézmények épp hogy csak működnek, a demokratikus elveket naponta megsértik, és gyakorlatilag elhalt a demokrácia többen itt elmondták, hogy mindezek ellenére nem szabad elbátorítani a maszadonokat a folytatás tekintetében. Én ezzel nem értek egyet. Ha a firomban működnének a dolgok, akkor lehetne azt mondani, hogy küldjünk pozitív jeleket, és biztassuk őket a folytatásra, de amikor a rosszból még sokkal rosszabbra vált a helyzet, akkor viszont az a felelősségünk, hogy ne csapjuk be őket. Vagy jól mennek a dolgok, és akkor biztatjuk őket, adjuk a répát, ha úgy tetszik, ha pedig nem mennek a dolgok, akkor kritizálunk, és előjön a, az astor. Persze értelmes módon. Nem lehet mindig pozitív jeleket kiküldeni, akármi is történjék egy országban. Megint Görögországot vették célba egyes kollégák. Kérem, kérdezem őket. Ki volt az, aki az utóbbi európai tanácsülésen azt a véleményt képviselte, hogy még ne kezdjük el a tárgyalásokat. Nem, nem Görögország egyedül, Bulgária is ezt mondta, és több más tagállam is vonakodott. Tehát Bulgária is ezen az állásponton van. Ismerjük az albán helyzetet és az albán-firom viszonyt. Három szomszéd mondja azt, Görögország, Bulgária és Albánia, hogy baj van ezzel az országgal. És ebben a házban, a mi házunkban mi újjal mutogatunk kettőre ezek közül, Bulgáriára és Görögországra, egy kicsit Albániára is, hogy ők, ők tévednek, és Egyedül Grevski úrnak van igaza, ő tudja, hogy mit csinál. Ez azért egy kicsit furcsa számomra. Végül pedig. Amikor Kukan úr azt mondja, hogy a macedón politikusokat felszólítja arra, hogy ezt vagy azt tegyék, gondolt ön már arra, hogy ennek eredményeképpen majd tízesével fogja kapni a leveleket, azoktól a képviselőktől, akik Görögországban, a görög parlamentben a Macedon régiót képviselik? Lehet, hogy több tíz, lehet, hogy több száz ilyen levelet fog kapni, mert a görög parlamentben van egy macedón ö, parlamenti képviselet, és ők, ha más nem, és nem én, ha ők, ha más nem, akkor ezt ki fogják kérni maguknak. A helyzet kínos, nehéz, stratégiai célunk nyilván az, hogy Macedónia is valamikor az Európai Unió tagja legyen, de ennek feltételei vannak, meg kell oldani bizonyos problémákat ebben az országban. A sok bölcsességhez Janakú, Janakú asszony, a legyütt én ezt szeretném ellenpontként hozzátenni. Köszönöm szépen, Penkocs kapszót. Thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, Kukán úr. Először is uh, szeretnék pozitívan szólni Howitt úr munkájáról, akivel már Skopje-ban is találkoztam, másfajta minőségemben egy konferencián. Tudom, hogy mennyire konzisztens abban, hogy Macedóniát közelebb hozza az Európai Unióhoz. A mai hozzászólásom hasonló uh, dologról szól, amit Horvátország is megélt az elmúlt 15 évben. November 25-én 2000-ben Zágráb aláírta a társulási egyezményt. Ez volt számunkra a kiinduló pont, amelyet tudtuk kerülni az EU felmizmusokat az ország csatlakozása kapcsán. Horvátország most már négy hónappal áll a csatlakozás előtt. Habár a macedón barátaink pontja teljesen más, és az a tény, hogy 2005 óta tagjelölt ország státuszt élveznek, és 2009 óta fennálló tárgyalások megkezdésének lehetősége. Mégis ez nagy frusztrációt jelent az ország számára. Vannak bizonyos fajta késdelmek a reformok kapcsán. Még akkor sem megkezdte a bizottság az országgal a magas szintű csatlakozási tárgyalásokat. Mit is jelent ez? Ez egyfajta tárgyalási kapcsolatok létrehozását jelenti, és ezért ez a jelentés nagyon jól lefedi az elmúlt év októberi bizottsági jelentést, egyfajta utat nyit előre. El kell mondani azt, hogy a parlament bolykottálása nem jelentheti a probléma megoldását, és elvi részről, és minden tiszteltem a görög kollégáimé, de mi horvátok úgy gondoltuk, hogy a bilaterális kérdések európai váltétele a helytelen eljárás, ez nem igazán jó az Európai Unió egészének működése szempontjából sem, és ez akadályozza a bővítési folyamatot is. Köszönöm szépen. Uh, thank you. Köszönöm szépen, Pak asszony. Kollégunk, kollégák, kedves kollégák, Howitt úr Gratulálni szeretnék jelentéséhez, jónak találom ezt. Úgy vélem, hogy számításba kell vennünk. Ist da irgendwas? Ach, ist der Wagen, okay. Entschuldigung, war Griechenland. Elnézést, Görögország okozta ezt a zajt. Nos, tehát Számításba kell vennünk, hogy az országjelentés természetesen a bizottság 2012-es országjelentésére alapul, de nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mi történt 2012 össze és a mostani időpont között. Ezt is tekintetbe kell vennünk. Bosznia esetében is ezt teszem. Az, hogy azt mondani, hogy ennek nincs köze a 2011-es évhez, hát ez túlságosan szükre szabott nézet. A névkérdés nem nemzetközi kérdés, ahogyan ez Janako asszony mondta. Ez egy bilaterális kérdés, Akár értjük, akár nem, de ez egy tisztán bilaterális kérdés. Sem Havitú, sem Pak asszony, sem más valaki nem ütközik meg itt közünk azon, hogy Macedóniának hívják ezt az országot. Nem értem a kollégát. Itt van még, aki azt mondta, szegény Kukán úr, majd mindenféle kritikus leveleket kap majd Görögország vagy Macedónia részéről, akik Macedóniában a parlamentben ülnek, vagy akik Bajorországban, vagy a német parlamentben, ezek bajorok, és németek is egyben. Tehát lehet, hogy olyan valaki ül a Macedón parlamentben, akit, akit görögként választottak a Macedón parlamentbe. Ez nem probléma, de problémává teszik, és azt hiszem, hogy ezt manapság már nem kellene elfogadni. A második dolog, ez a kolléga megint csak elment mert a bolgár kolléga, a helyhatósági választások, amelyeket most bolykottálni kellene. Megkérdeztek ezzel kapcsolatban, és van már Albániában tapasztalatom a bolykottálással. Megpróbáltak különböző pártok, megpróbálták a választásokat bolykottálni, tehát a Balkánon a bolykott lehetőségek igencsak nagyok de világosan ki kell mondanunk, hogy teljesen mindegy, hogy ki bolykottálja a választásokat, ez nem demokratikus eszköz, ez egy butaság, hiszen akkor átengedjük a teret a többi pártnak, és ez azt is megmutatja, hogy az adott ország nem elég érett. Macedóniában az ellenzék hasonlóképpen a kormánypártokhoz, szintén az Európai Unióhoz kíván csatlakozni, éppen ezért igaza van, hogy haladjunk tovább, és legyenek jelöltek, és ezért támogattam az elhalasztást, mert még mindig remélem, hogy az később lehetséges lesz. Még elmondanám másodszorban, hogy ebben az országban a problémák nagyok, és még nagyobbak lettek. 2005-ben, amikor Macedónia tagjelölt státuszt kapott, akkor ezt megszolgálta, különben nem kapta volna meg. Az azonban, hogy mostanáig várni kellett hogy megkezdődjenek a tárgyalások, hát ez mégiscsak abszurd. És ez itt nem csak a névkérdéssel kapcsolatos, hogy rengeteg probléma halmozódott fel most időközben ebben az országban, mint amit 2005-ben láttunk. Nos, ez attól függ, vagy az a múlik, hogy ez az állandó bizonytalanság ebben az országban a nacionalizmust erősítette hasonlóképpen a szomszédos országhoz. És nem az a véleményem, hogy a jelenlegi kormányt kell azért dicsérni, hogy nacionalista szemléletmódot képvisel, és minden hatalmas szobrokat állít fel a köztereken nemzeti hősökkel. Én ezt ijesztőnek tartom, ennek nem lenne szabad így lennie. Ez ingerli a szomszédországokat, és itt arról van szó, hogy itt egy ördögi kör alakul ki, ezt valahol meg kell szakítani, annyiban, hogy egy tárgyalás megkezdési dátumot jelölünk ki, és aztán a névkérdést a tárgyalásokat párhuzamosan kezeljük. Hiszen amíg csatlakozni tud ez az ország, addig még nagyon sok idő el fog telni, de legalább így lesz egy esély, és akkor a közös joganyagon tudnak dolgozni, és a nacionalista őrültségeket elfelejtik, amelyek most mindenhol felbukkannak ebben az országban. És most kérdezem a görög kollégákat, mert nincsenek sokan itt, de néhányan még itt vannak, például Georgosz. Nos, most az Isten szerelmére hogyan is nevezzék magukat ezek az emberek? Hát mégsem az égből potyontak ide, ez Macedónia, aztán persze Görögországban is van egy macedón tartomány, de ez mégsem szégyen, tehát én magam sem, tehát nem nevezhetik magukat egykori Jugoszláviának, igenis, hogy kell legyen saját nevük. Tehát legalább a macedón jelzőt hagyjuk meg nem tudom, hogy hogyan lehet nevet találni, egyes kollégák elmondták, már régóta dolgoznak ezen, de az, hogy itt a macedónok elfogadják-e a nevet, az, hogy újabb akadályokat építsünk fel, például a jelző illet, jelzőt illetően, azt hiszem, hogy nem foszthatjuk meg őket azonosságtudatuktól, sem a görög macedónokat, sem pedig a szomszédos országban lévő macedónokat. Tehát én azt hiszem, hogy keresztény felebaráti szeretettel már régesség megoldott, megoldhattuk volna ezt a problémát, és Macedónia nem lenne ebben a nehéz helyzetben, ami azáltal alakult ki, hogy az etnikumok közötti problémák a névvita kapcsán továbbra is felélesedtek. Egyeseknek teljesen mindegy az elnevezés, másoknak nem annyira. Tehát egy felhívást intézek egyes emberekhez, akik egyébként már nincsenek is itt, mégiscsak furcsa, hogy csak a görögök és a bolgárok értékelik ennyire hevesen ezt a kérdést, mások ezt nem is értik. Talán van itt egy teljesen más történet, amivel én nem tudok mit kezdeni, mi csak a tényekről kellene, hogy beszéljünk, akkor tudnánk előre lépni. Köszönöm szépen, Ibris Szegics úrnak adom meg a szokmad az elnök letet az elnök úrnak. Thank you, Chair. I understand that you still... Köszönöm szépen, ha jól értem, én mindig nem tudja a nevemet, nem is figyel rám. Jobb volt, mint két, két nappal ezelőtt. Még egy néhány évet kap tőlem. Så det är er inte så lätt att komma efter Doris. Nos, Doris után szólni, aki nagyon alaposan körbeírta a helyzetet, és százszerzelékosan egyetettek azzal, amit Doris elmondott, és azzal is egyetetek, amit Posztelt úr elmondott, de mégis van néhány megjegyzésem. A legtöbb kollega, aki ellenzi azt, hogy elhalasszuk ezt a szöveget, azok Görögországból és Bulgáriából érkeztek, és legtöbben azt mondták, hogy itt nem Görögország hibája az, hogy Macedónia eddig nem lett még EU tag. Kedves kollégák, senki nem mondja azt, hogy Macedóniának automatikusan az EU taggá kellene válnia, hogyha nem lennének görög aggályok, de Macedónia legalább megkezdhetné már a tegyarásokat, hogyha a Görögország nem megállna ez ellen, és ez egy nagy különbség. A tárgyalások kezdete, illetve a csatlakozás között több éves fáradozás, kemény munka van. Svédország, az az ország, amit képviselek, Svédország is legalább öt évnél tovább tárgyalt, és össze lehet ezt hasonlítani a gazdasági politikai helyzete az országnak háború nélkül 200 év óta. Ezt össze, lehet hasonlítani a balkáni helyzettel. Tehát elképzelhetjük, hogy milyen sokáig fog azt tartani, amíg lezárulnak a tárgyalások. Úgy gondolom, hogy Macedónia, akár csak a többi Balkán országnak még sokat kell elérnie, de a legjobb az, hogy ezt el lehessen élni, ez az, az a legjobb, hogyha megkezdik a tárgyalásokat. Mi azt mondtuk, hogy azt szeretnénk, hogyha a Horvátország és Montenegro a lehető leghamarabb elkezdhetnék a tárgyalásokat. Ugyanezt az érvés, is, amikor azt mondtuk, hogy Szerbia mellett Macedóniának is meg kell kezdeni a tárgyalásokat, és egy, egyfajta dátumra van szükségük a tárgyalások megkezdésére. Mert, hogyha megkezdődnek a tárgyalások, akkor fennáll a lehetőség arra, hogy nyomást gyakorolhassunk, és hogy segíthessünk abban, hogy a reformokat megfelelően hajtsák végre. Tehát amit kritizálnak, azt igazából olvasolni lehetne. Még egyszer a görög kollégákhoz szólva. Georgius, azt mondtad, hogy nem csak Görögország, hanem Bulgária is ellenzi ezt. Egyetértek ezzel 2005 óta, amikor Macedónia megkapta a tagjelölt státuszt, akkor csak Görögország volt, és óvaintettünk attól, hogy nem lehet így folyt, tovább folytatni a reform folyamatokat, és ez nem csak erre az országra vonatkozik, hanem minden más balkáni országra. Ha nem figyelünk, akkor ismét felüti a fejét a nacionalizmus, és nagyon problémák is adódhatnak ebből. Szerbi estében is azt követeltük, hogy legyen egy időpont, óva intettük attól, ami most történt. Nem csak Görögország a probléma, hanem Bulgária is. Nem új ez, erre már figyelmeztettünk, hogyha Görögország továbbra is akadályozza Macedóniák tegyelások megkezdésében, akkor nem tudunk elérni eredményt. És a további nem csak Bulgária és Görögország fogja ezt akadályozni, és ez pontosan azért lesz, mert a nacionalizmus növekedni fog, a frusztráció növekedni fog, nem látják azt, hogy reformok valósulnak meg. Tehát, kedves barátaim, nagy változásokat szeretnénk, reformokat, demokráciát, hogyha ezt szeretnénk, akkor meg kell tennünk a következő lépést, minden országnak folytatnia kell a, munkáját, és Macedónia már azon a helyén való megkezdhetni a tárgyalásokat. Rossz lenne, hogyha továbbra is várakoztatnánk az országot. Ezért úgy gondolom, hogy a lehető leggyorsabban járjunk el, és szeretnék Howitt úrnak gratulálni a szöveghez, és a jó akarathoz, amelyel a kompromisszumokat próbálja megtalálni. Mindenképpen támogatom azt a javaslatot, hogy folytatnunk kell ezt az utat. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Uh, I understand... Köszönöm, elnök úr, a szót. Ha jól értem, akkor az önök bizottságok jövő hetek során értékeli a politikai helyzetet Macedóniában. A jelentés egyébként a bizottság értékelésével is nagyon összhangban van a tavalyi értékelésünkkel, amit hallottam az is. Amikor kiadtuk tavaly októberben az előrehaladási jelentést, akkor világosan lefog, leszögeztük, hogy a magas szintű párbeszéd a reforma katalizátoraként működött, és leírtuk azt is, hogy mik az elmaradások, mik a kihívások. De továbbra is úgy gondoljuk, hogy ezen problémák megoldásának legjobb kerete a tárgyalások elkezdése. A a fenntarthatósága a reformjaknak és a kockázatok csökkentése legjobban a tárgyalásokkal javítható. Ö, ö, minket is zavar a jelenlegi helyzet, frusztrált minket az, hogy nem sikerül a belső problémákon túljutni évek óta a feleknek. A bizottság nemzetközi partnereikkel többször ö, nyilatkozatot tett már, és valamennyi pártot felszólította, hogy az ország közös érdeké érdekében tekintsenek el bizonyos harcoktól egymás között, és a demokratikus értékekre építve építsék hazájukat. Tehát sok ilyen kezdeményezés volt, egy vizsgálóbizottság is alakul, amely révén megpróbáljuk a december 24-i eseményeket és folyamányaikat feltárni, és a jövőbeli előfordulásukat elkerülni. Füle biztos úr rendszeres kapcsolatban van a szkopjai féllel, és Szaninó főigazgatónk is többször járt szkopkéban. Skopkéban de valóban múlt héten el kellett, hogy halassza a látogatását, pedig az lett volna a célja ennek, hogy a magas szintű csatlakozási párbeszédnek új lendületet adjon, de a politikai helyzet miatt ki kell várnunk, és arra szólítottuk föl a politikai vezetőket, hogy oldják meg alapproblémáikat egymással. A magas szintű egyeztetés tehát ettől még nem állt meg teljesen. Sok szakmai szintű ülésünk van most is a Macedón szak politikusokkal. A jelenlegi politikai válság mindenkinek frusztráló, vannak benne olyan elemek, amelyek valóban veszélyesek, de ebben a pillanatban mi továbbra is azon vagyunk, hogy az előkészítő munkát folytassuk, és önökkel együtt feltárjuk, hogy mi tehető ebben a helyzetben a következő hetek során. gratulációt kell átadnom önnek Kasulidis úrtól. Kasulidis úr üdvözli a kollégákat, most már hivatalából, külügyminiszteri irodájából hívott föl, én is felhívtam őt, és igyekszik megfelelni az új kihívásoknak hazája külügyminisztereként egy nagyon, helyzet, nagyon nehéz helyzetben. Most röviden visszaadom még a szót Howitt úrnak, hogy lekerekítse a vitát. Érdekelne Howitt úr egyébként még, hogy a bolykott kérdéséről ön mit ír, mert többségileg itt megalapítottuk, hogy a bolykott semmire nem jó. A parlamentből kivonulni az nem tesz jót a demokráciának. Ez csak árthat az ember hazájának, az ember ilyesmit csinál politikusként. Látnunk kell, hogy Albániában is történt már erre ö, kísérlet. Ha ez pártpolitikai vitákra vezethető vissza, akkor az minket nem kell, hogy arra ösztönözön, hogy hogy elhalasszuk ezt a témát. Mert ez egy önkényes, valószínűleg politikai tett, és nem szabad a malmukra hajtanunk a vizet ezeknek azáltal, hogy elnapoljuk a témát. Albániában ugyanez volt. Itt annyival más a helyzet, de hát szeretném megtudni, hogy itt tisztán pártpolitikai viszály van, vagy etnikai viszály is. Etnikai alapú ez a dolog, vagy pártpolitikai alapú érdekelnének a részletek. Ha valóban etnikai motiváció van mögött, tenziót ad a dolognak, ezt mindenképpen tisztázni kell. A névadással kapcsolatban egy kicsit már én unom ezt a témát, hogy bevajon. Mindkét fél szempontjából unom. Görög és macedón szemüveggel nézve is. Unom, unom. Ha a szomszéd beleegyezését akarja valamihez kérni az ember, akkor nem vonja kétségbe a szomszéd nevét. Minél magasabb szobrokat állítanak, annál jobb. Ezt már ismerjük Európában, sajnos. Itt lehet, hogy egy nép most megpróbál egy saját identitást kialakítani, amely mint olyan nem volt pontosan ö, korábban a történelemben meg, de ennek a ellenzése is már unalmas. Egyetértek azzal azonban, hogy ez nem nemzetközi kérdés, ez egy bilaterális kérdés, ahol az ENSZ-nek kellene közvetíteni. Egy tipikus nemzetközi jogvita. De azért az egész régió stabilitását egy ilyen kérdés ne próbálja már aláásni. És az Európai Unió, ha valamilyen irányban hathat, akkor csak olyan irányban szabad hatnia, hogy ezt a névkérdést, ezt a helyére kell tenni. Ezt nem, nem lehet az előtérben tartani. Ez így most már elfogadhatatlan, hogy ez a két ország egymásra überel és elfelejti ö, saját érdekeit is közben. Ö, hogy a tanács és a bizottság közvetítő szerepét sem akarják igénybe venni. Ez mindkét félnek a hibája. Az Európai Unió jövője szempontjából, de a saját országaik jövője szempontjából is ez egy öngyilkosság. Ba, nem mondom ki a szót. mondjuk úgy, hogy nem túl intelligensen kezeli a két fél ezt a kérdést. És nem csoda, hogyha most már másoknak is elfogy a türelme, mert kit érdekel az, hogy most alsó vagy felső Macedóniának hívnak egy dombot, ebben egyezzenek meg egymással a szomszédok nem tarthatja föl ez az európai folyamatokat. Talán mi is túl lusták voltunk ebben az ügyben. Sajnos Görögország hozzáállása eddig mindig rákényszerítette az EU-t, hogy visszakozzon. Ha ezt a kérdést már félre tudnak legalább tenni, ha nem is megoldani, akkor nagyon sok minden más beindulhatna. Nos, az előadóé a szó. Parancsoljon, Howitt úr! Először is szeretném elmondani, hogy vannak olyan napok, amikor büszke vagyok arra, hogy parlamenti képviselő lehet elnézést. Thank you, Chair. Uh, it was not my intention to ask for... Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akartam volna szólni, de most most közvetlenül kérést intézhet, de ne uh, nyissa meg a görög vitát. Szeretnék választ adni azokra a kérdésekre, amiket hozzám intéztek. Először is, elnök úr, kollégák! Szeretnék valamit kihangsúlyozni, amit legalább egyszer elmondtam már itt, ez pedig Görögország stratégiai célja. Ez pedig nem más, mint az, hogy minden szomszéd a családban legyen. Nem szeretnénk, hogyha az Európai Unió balkáni térképen egy fekete lyuk keletkezne, tehát nem szeretnénk senkit sem kizárni, főként nem ezt az országot, a szomszédunkat. De vannak problémák. Az a kérdés, amit Doris Peck feltett, hogy hogyan is nevezik magukat ezeket az emberek valószínűleg hallották Kacsin kollégámat, akik azt mondták, hogy nevezték magukat szláv macedónoknak. Ezt el lehetne fogadni, ez történelmi szempontból is korrekt lenne. És mi van azon az érzékenység, hogy egy osztalat tizet kell várnia a tagyalások megkezdésére? Hát Törökország már 40 éve vár erre, és tudjuk, hogy a nagy országok ellenzik az ő csatlakozásukat, és főként a szabad mozgás miatt ellenőrzik, ellenőrzik ezt. Ezen kívül, hogyha a társulási csatlakozás egy társult státuszról van szó, ahhoz minden országnak, minden tagállamnak a hozzájárulását kell adni, és ez meg is történt. Görögország is megadta a hozzájárulását. Akkoriban abban reménykedtünk, hogy ez a fajta jó akarat, a jó akarat ezen megnyilvánulása valószínűleg változtat majd szomszédaink hozzáállásán is, sokkal inkább konstruktívak lesznek majd a tárgyalások során. Viszont most azt láthatjuk, hogy sokkal inkább merevebbek az álláspontjaik. Tehát a kérdés az, hogy miért is kellene mindig megváltoztatni a mi álláspontunkat végezetül. Az ügy jellege. Hogyha van egy ENSZ biztonsági tanácsi határozat, akkor az bilaterális vagy multilaterális? kérdés. Számos határozta van a biztonsági tanácsnak, ha jól ismerem a nemzetközi jogot, akkor azt pontosan nemzetközi kérdésnek lehetne nevezni. Nem kaptam még választ arra, hogy miért van az, hogy Görögországban Bulgáriában és Albániában bolondok élnek, csak Macedóniában van egyértelmes ember. De kollége Howitt. Törökországgal egyébként 2005 óta zajlik ez a történet. Howitt kolléga. nem nyitom meg a vitát a névkérdésről. Ö, kérem Howitt most már Howitt úrnak szeretném megadni a szót. Pakasszony azt kérdezte, hogy vannak-e még görögök? Görögök itt jelen. Kénytelen vagyok. 15 percet beszélt már. Kénytelen voltam félbeszakítani. Én tiltakozom. Hakászony azt kérdezte, hogy van-e itt még görög, és én erre akarok reagálni. Nem tudom, hogy Pakal asszony kit szólított meg akkor. Hauit úrnak adok szót, mondja az elnök. Köszönöm. Másfél órája tart a vita, és egy-két dologra büszkék lehettünk itt az Európai Parlamentben arra, hogy nyílt ülésünket látva a külső nézők is láthatják, hogy a többség mit gondol. Nagyon világosan kiderültek itt a többségi és kisebbségi vélemények, és gratulálok azoknak a kollégáknak, akik a megbékélés pártján vannak. Kirilov úrnak köszönöm, amit mondott, és a felelős és kiegyensúlyozott megszólaláshoz Kukán úrnak is gratulálok. Ön az igazi barátja ennek az országnak. Minden szavával egyetértettem. És örülök annak, hogy jó kapcsolatban vagyunk, de valamennyi árnyékelődővel, Kacsin úrral, vagy Klein asszonyal Romániából úgy gondolom, hogy ez a többség, ha nem is teljes egység ebben a vitában végre józanészre téríti mind a politikai vezetőit, mind az ő választóikat ebben az országban. Brock elnök úr, nagyon alaposan elolvastam az ön e hónapban nekünk megküldött leíratát, értem én az ön frusztrációját, amikor a plenárisan felszólalt a, a tavalyi jelentésem kapcsán, akkor is elmondta ezt. Ezt a frusztrációt én is osztom. Köszönöm, hogy ön a bizottság elnökeként is kimeri ezt mondani, hogy unja, unja, unja már ezt a névvitát. Ami a bolykotot illeti, szerintem ez nem etnikai alapú, ez inkább két ugyan, egy, egy, egyaránt macedon etnikumú politikai párt vitája, de azért komolyan kell ezt venni. Köszönöm, hogy személyesen is nagyon nagy figyelmet szentelt ennek a témának. Ez az én jelentése megírását is segítette és segíti. Amikor azt mondja Doris Pakkal közösen ön, hogy nyomást kéne gyakorolni ebben a helyzetben, ezekre a politikusokra, teljesen egyetértek, és pont ezért akarom elhalasztani a szavazást. Most elment a kolléganő, aki ezzel szemben ö, emel szót. Nem, szó sincs arról, hogy időt akarunk vásárolni, és a, a a csatlakozást akarjuk hátráltatni, hanem rövid elhalasztással nagyobb nyomás gyakorlásra lehet lehetőségünk de a saját tagállamainkra is itt az ideje, hogy elkezdjünk nyomást gyakorolni, mondjuk a tanácsban. Több politikai akaratra lenne szükség, remélem az ön hazája, az én hazám is ezt a gondolatot tovább viszi, mert be kell tartanunk az ígéreteinket Európai Uniós tagállamként, és remélem, hogy a tanácsnak lesz füle arra, amit a parlamentünk majd többségileg leszögez. Néhány egyéni megjegyzésem lenne még Tenak úrnak. Talán nem értette pontosan. Én, én, én úgy mondtam, hogy outside the mainstream, vagyis hogy a mainstreamen kívülálló pártról van szó, tehát nem helyesen idézett engem, amikor azt mondta, hogy én mainstream pártnak minősítettem ezt a pártot. Posselt úrnak mondanám, meg Kukán úrnak is, hogy amikor elhalasztást kérünk, akkor nyilván, hogy nem akarjuk, hogy ezt félreértse bárki, vagy saját céljaira használja föl, ezért Kukán úr javaslata szerintem a jó, hogy, hogy világosan le akarjuk szögezni az árnyék előadókkal megalkotandó szövegben, hogy szó sincs arról, hogy mi ezzel hátráltatni akarnánk a csatlakozási tárgyalások elkezdését. Holnap négy óráig kérem a kollégákat, hogy tegyenek javaslatokat, hogy hogyan fogalmazzuk ezt meg, hogy, hogy senki ne tudja a saját céljaira felhasználni azt a tényt, hogy ö, elhalasztást kérünk. Ami a bolykottot illeti, még egyszer, a bolykottot is lehet kezelni. Mindenki, aki részt vett ebben a vitában, azt mondja, hogy, hogy nem értünk egyet a bolykottal, de a felelősség valamennyi párté, nem csak a bolykottáló párté a helyzet megoldásában. Kubincakis szúrnak és másoknak mondanám, csupán annyit mondunk, hogy ebben a parlamentben ritkán hallunk olyan felszólalásokat, mint amilyeneket otthon. Nem mondtam azt, hogy nem, nem mondtam, hogy könnyű megoldani a névkérdést, de hatalmas változásokon mennek át országok, ha megvan az akarat. A bolgár miniszterelnök Skopjében járt, ez is tény, és minden ilyen lépést inkább ösztönözni kell, semmint lebeszélni a nyitásra hajlandó politikusokat a nyitásról. Köszönöm Vikovics úrnak is a megérzést, nagyon megfontolt volt ez, amit mondott, és a jegyzőkönyvbe azt is gondolom, hogy érdemes fölvenni, amit ön mondott, hogy a magas szintű megbeszélések ugye nem helyettesítik a csatlakozási tárgyalásokat, de pont arra valók, hogy azoknak a terepet előkészítsék és lehetővé tegyék. Ibuszazics asszonynak nem tudom, hogy én most jól ejtettem neki a nevét, azt mondja, hogy jól, híres elnökünknél lehet, hogy én akkor tehetségese vagyok nyelvileg. Egyetértek teljesen azzal, amit mond. A nacionalizmussal szemben föl kell venni a harcot ebben a régióban, de Európában, mindenhol általában. Én on, olyan ország képviselője vagyok, amely megtanulta már ezt a leckét. Önnel teljesen egyetértek ebben és egy hete voltam ugye az országban. Remélem, hogy vitánk pozitív jelzést visz ki a világba, hogy mi egyértelműen elkötelezettek vagyunk Macedónia európai jövője mellett, de nem akarhatjuk ezt persze jobban, mint maga az ország, annak lakói, polgárai. Tehát Ebben a történelmi pillanatban most a macedónoknál van a labda, reméljük, hogy megtalálják és belerúgnak. Wir haben, glaube ich, eine Übereinstimmung. Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy elhalasztjuk a szavazást, de csak egy üléssel halasztjuk el ezt a szavazást mert ha kiderül, hogy a parlament nem részvitele az egyetlen ok arra, akkor azt hiszem, hogy ez nem lehet ok arra, hogy egy 2011-es helyzettel foglalkozó anyagról való szavazást elhalasszuk. Tehát most egy üléssel, egy szakbizottsági üléssel halasztom el a szavazást, azután sor kerül erre. Egyetértenek ezzel? Igen, akkor egy személyes nyilatkozattal kapcsolatban adok szót. Csuntis úrnak. Elnök úr, azon tényt illetően, hogy nem szólalhattam fel most az imént, amikor is arról volt szó, hogy elhalasszuk ezt a szavazást két héttel. Nos, emiatt én a GUE hozzájárulását visszavonom a jelentéstevő javaslatát illetően, ami a két heti elhalasztást illeti, visszavonom tehát a frakcióm támogatását. Elnök, ebben az esetben a GUA frakció ezt nem támogatta, amiről az imént határozatot hoztunk. Áttérünk a hetes napi rendi pontra. A nők jogai a Balkán csatlakozásra váró országaiban címet viseli ez. Boszkut asszony a vélemény előadója. Chairman, rapporteur on this opinion. Igen, elnök úr, Elmin Voszkürt a jelentéstevő, nem tud ma itt lenni, és az ő nevében felolvasom azt, amit elküldött. Az emberi jogok kérdése központi helyet kell, hogy elfoglaljon a tegelőtt országokkal, illetve a lehetséges tegelőtt országokkal a Nyugat-Balkán térségéből. Biztosítani kell azt, hogy a nők jogait nyomon követik, és ezeket megfelelően végrehajtják, és ezek prioritást élveznek az országjelentésekben. Finanszírozni kell az olyan projekteket, amelyek a régióban élő nők helyzetét javítják. Kulcsfontosságú ehhez a nők részvétele a munkaerőpiacon, biztosítani kell azt, hogy a nők megfelelően legyenek képviselve a politikában, és ösztönözni kell a nőket a vállalkozó, vállalkozások kialakítására. Le kell küzdeni a családon belüli erőszakot, a kényszerített prostitúciót, illetve a nőkkel való kereskedelmet, és ezekkel kapcsolatban sokkal több adatra van szükség, hogy ezeket a problémákat jobban le lehessen küzdeni, a, és megfelelően kell kialakítani a különböző konfliktusokból, konfliktusokban résztvevők védelmét. Szeretnénk megköszönni a kollégáknak a módosítókat, amelyek rámutatnak a kulcsfontosságú kérdésekre, és ezeket megpróbálunk majd bevonni a kompromisszumokba, például a munkajogokkal kapcsolatban, a nők politikai részvételével kapcsolatban, a nem alapú erőszakkal kapcsolatban, és kíváncsian várjuk a kollégák véleményét. Köszönöm szépen! Ja, vielen Dank. Ich kann... Köszönöm szépen, Gomes asszony, csak támogatni tudom, a jelentés rendben van. A módosítók gyakran kétszeresen, háromszorosan rendben vannak, éppen ezért megpróbáltam a jelentéstevővel kompromisszumokat elérni. Fontos, hogy a tárgyalások keretében a nők, a nők jogai, helyzetei a társadalomban való részvételük, a szakmai életben való részvételük szintén nagy szerepet, vagy legalábbis nagyobb szerepet kell, hogy lejátszom, mint korábban némileg haboztam, amikor arról volt szó, hogy a Progress Reportban is ez prioritást kell, hogy képezzen, de ez talán túlzott, de mindenképpen szerepet kell, hogy játszon az országjelentésben ez a téma. Utalnék arra, hogy a nők részvétele, helyzete a civil társadalomban és politikai testületekben erősítendő azt hiszem, hogy ezt mindig újra és újra felvethetjük. Saját országainkban is vannak ilyen problémák, de itt a bajt a gyökerénél kell kezelni, ha nem itt teszünk, később nehezebb lesz. Nagyon örülök, hogy a 9-es pontban említésre kerül, hogy az áldozatok rehabilitációjának témája, és fontos a Balkánon, Bosznia-Hercegovinában még sok további probléma van, itt mindenféleképpen igazságosan kell eljárnunk ezen személyekkel szemben, és a bizottságnak arra kell hatnia, hogy a helyi szereplők ezt meg is tegyék. Ezzel nincs gondom. Egy módosítóval van problémám, amiben az szerepel, hogy a nőknek nincsen ö, egyenrangú hozzáférésük a képzéshez, hát ez szerintem őrültség. Egyenrangú hozzáférésük van, ami azután hiányzik, az a munka, ö, helykeresés, illetve a munkai tapasztalatok kérdése. Elnök csak asszony. Köszönöm. A magam és a frakcióm nevében is köszönöm, hogy nagyjából egyetértünk ezekről a kérdésekről. Gomes asszony is és Pakasszony is leszögezte ezt. Annyit kívánok csak elmondani, hogy egyes módosítókat miért nyújtottunk be. Más frakciók is nyújtottak be hasonlókat Számunkra az a fontos, hogy a háborús bűncselekedetek áldozatainak a helyzete javuljon általában, ezt jobban ki kéne emelni a jelentésben szerintünk. Benyújtottam egy módosítót, amely a kvótákkal kapcsolatos. Van erre néhány jó példa, például Koszovóban, Montenegróban is, hogy hogyan lehetne itt előrelépni. Erre próbálunk hivatkozni itt, hogy a döntéshozás valamennyi szintjén, a politikai döntéshozás valamennyi szintjén legyenek nők megfelelő arányban. Egy másik módosító hasonló a szexuális orientációra vonatkozóan és a homofóbia ellen küzdelem érdekében szól. Általában véve úgy gondolom, hogy fontos, hogy a külügyi bizottság ezt a témát napirenden tartsa, de az egyes részletekben való eltéréseink nem kell, hogy alássák a szöveget. Itt egy jó kompromisszumos jelentés fog születni, és várhatóan a FEM bizottság is hozzájárul ennek a segítséghez, ennek a sikeréhez. Lunacek asszony, amikor ön egyetért Pakasszonyjal és Gomes valamivel, akkor egy kicsit kezdek megijedni. Talán tisztázhatnák, hogy ö, mennyiben van ezeknek a dolgoknak esélye a Balkánon? Köszönöm, elnök úr, a szót. Az a szándékom, hogy segítsek. De mi is történt? Ön sem segített a korábbi tiltakozásom alkalmával. Tehát nem arról kellene, hogy itt szó legyen, csak a nagy frakciók szólhatnak hozzá, a kis frakcióknak is szót kellene adni. A kis frakciókat is tekintetbe kell venni. Nos, annyit szeretnék csak elmondani, hogy frakcióm részéről árnyékjelentéstevő vagyok, egyetértek a kolléga jelentésével. Helyes irányban haladunk, a probléma alapvető. A balkáni országokon két-három rövid észrevételem lenne, továbbra is a segítségnyújtás szellemében nem az a célom, tehát, hogy ezt fékezzem, ezt a folyamatot. Nos, nagyon sok ország, amelyek most a csatlakozási folyamatban vannak, a helyes jogszabályokat alakítják ki a nők tekintetében, de aztán nem hajtják ezeket végre. Tehát a létező jogszabályok végrehajtása nem elégséges, ezt kell kiemelnünk. Aztán a tárgyalások keretében kérni kell, hogy ezen országoknak erősíteni kell a nők szerepét, helyzetét, és aztán elmondanám még, hogy meg kell vizsgálnunk azokat a témákat, amelyeket Boszkurt, illetve Cornelissen asszonyok felvetettek de határidőket is meg kell szabnunk ezen témák kezelésében. Egy példa. A, itt van a szexuális kizsákmányolás, a prostitúció kérdése. Ez a szervezet bűnözéshez kapcsolódó vetület, amely sajnálatos módon nagyon nagy mértéket öltött a balkáni régióban, de persze máshol is. Nos, tehát El kell érnünk, hogy amikor fellépünk a szervezet bűnözés ellen, illetve ezzel a fejezettel foglalkozunk, akkor foglalkozzunk ezzel a szemponttal is, hogy a tárgyalások során ezt a szempontot is vessék fel. Igen, persze minden joga megvan erre. Az első kérdéssel kapcsolatosan ön szót kapott, mégpedig olyan frakciók előtt, amelyek nagyobbak, mint az önné és olyan hosszan szólt a témával kapcsolatban, mint a jelentéstevő. Tehát ne próbáljon arról meggyőzni, hogy az ön frakciója nem jutott szóhoz. Le is zárjuk ezt a napirendi pontot. Az AFED-ben február 4 március 4-én szavazunk, hogy aztán a FEM-nek meg tudjuk adni a véleményünket megfelelő időben, áprilisban plenárisra kerül ez a téma, aztán itt van a 8 napi rendi pont, EU és Kína, Charlesnak adok szót. Uh, thank you, Mr. Chairman. I'm just going to preface my, my... Köszönöm szépen. Miután Kaszrudes úr külügyminiszteri vállását bejelentette, szeretném elmondani, hogy 27 tagállam, 5 mostani külügyminisztere korábbi kollégánk volt, Portugália, Finnország, eh, Belgium, Ciprus. Érdekesek ezek az adatok, hogyha bárkinek vannak plusz adatai, akkor azokat megoszthatja. Ezen technikai jellegű eh, jelentéstevezetek kapcsolatban, eh, véleménytevezetek kapcsolatban elemezte a helyzetet Bulgária és Románia csatlakozása előtt. A kínai népköztársaság nak az EU-tól egy kompenzációt kell kapnia, egy kártérítést kell kapnia emiatt, hogy a két ország egy vámulóhoz csatlakozott, és ezáltal már nem a korábbi tarifákat alkalmazza, és emiatt Kína veszített tehát emiatt kompenzációt kell alkalmazni, és az Európai Bizottság egy megfelelő kompenzációt kínál, kínálnak, tehát felolvasom mindazt, amit az indoklásomban is leírtam. Miután megvizsgáltuk ezt a kérdést, mindenképpen támogatjuk azt, hogy a bizottságunk felszólítsa a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságát arra, hogy a parlament nevében adja hozzájárulását, ahogy azt a Lisszaboni szerződés is előírja, és ezáltal ezt ratifikálni lehet. Két percben ezt tudom elmondani, és szerintem nem lesz ezzel kapcsolatban semmilyen nagy vitánk. Köszönöm ezt a rövidséget, rövid és tömör volt az. Úgy gondolom, hogy ezt a fajta kalkulációt folytatnunk kell. Három korábbi képviselőtársunk lett tagállamok miniszterelnöke. Össze kell számolni azt is, hogy hány külügyminisztert, bizottságot, illetve miniszterelnököt adtunk. Ez elég érdekes helyzeteket eredményezhet. Szeretnék egy történetet elmesélni. Ez korábban történt még évekkel ezelőtt. Volt egy vejú közülés, azt mondták, hogy az Európai Unió nem tudja ellenőrizni a tagállamokat a különös biztonságpolitika szempontjából. Das ist auch oft ein Gefühl. És gyakran előfordul azt, hogy a közvélemény nem is tudja azt, hogy kik dolgoznak itt, tehát sokkal inkább magabiztosabbnak kellene lennünk e miatt és Kukán úr következik. Kukán úr. Thank you, Mr. Chairman. On behalf of the EP... Köszönöm szépen az EPP elnyék tevő nevében, Urán úr nevében, aki nem tud ma itt lenni, szeretném átadni az üzenetét. Ez elég rövid lesz. Először is Szeretnénk Tenok úrnak köszönetet mondani a véleményeit, az EPP üdvözli az EU és a Kína közötti meglapodás aláírását. Ez kompenzáló kompenzációt jelent, amiatt, hogy Románia és Bulgária csatlakozott az Európai Unióhoz. Az az EPP úgy gondolja, hogy ez egy szükséges technikai lépés Románia és Bulgária számára, és összességében az EU számára is a kérem folytató kapcsolatot tekintetében. Jóvá hagyja azt is, hogy az Európai Unió fontosnak tartja a több multilaterális kereskedelmi célokat és a nemzetközi vállalásokat WTO szinten. Ezért az LPP e támogatja azt, amit Tenok úr javaslat, vagyis az Európai Parlament jóváhagyását, és úgy gondoljuk, hogy ezt át lehet nyújtani az illetékes szavazatságnak is. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy az elnök. Három másik miniszterelnököt találtunk, hogy korábban parlamenti tag volt Verhofstadt, akik jelenleg most parlamenti tagok Verhofstadt, de Hane. So six at the moment. As we find out. Thank you very much. Uh, I... Köszönöm szépen. Egyéb pontok? Nem. Akkor viszle. Evening. Szép estét mindenkinek. And I must say... Minden boldogságot. Sok boldogságot. És úgy tűnik, hogy Berlusconi-nak... Italy. Többsége van a szenátusban. Clear, but it looks... Nem egyértelmű, de úgy néz ki.